Euh, Kedves kollégák, remélem, hogy meg tudtak ebédelni. Szeretném megnyitni a második párhuzamos ülés az Európai Parlamenti Héten. A kérdésekről lesznek, lesz szó két témáról lesz szó. Egy francia szenátornak válaszolnék itt. A két témát megbeszéltük a nemzeti parlamentekkel. Azt hiszem konszenzus van, és így alakult ki a vita témája. Az egyik a fiatalok foglalkoztatása, amely 17 óráig fog foglalkoztatni bennünket, már mint egy a vita addig tart, másik a, a pénzügyi nehézséggel küzdő tagállamokban a gazdasági kigazító programok társadalmi hatása. Természetesen multiplikatív hatása van a megszorító politikának és az IMF politikája az irodalmat gazdagítja. Az Európai Parlament azt vizsgálja, hogy ez hogyan hat ki, vagy sem a különböző tagállamokra. Azt hiszem az egyik tét az, hogy a tavaszi Európai Tanács ülésen esetleg nem esetenkénti, hanem globális kezelést sikerül megállapítani, hiszen ez kihat a társadalmi helyzetre, a foglalkoztatási helyzetre és a fiatalok foglalkoztatására. De mire előtt rátérnénk erre a második témára, szeretném megnyitni a mostani ülést néhány megjegyzéssel. Mint tudják, a célból, hogy az exante koordináció javuljon a gazdasági politikában. Most már harmadik éve van egy eszközünk, az európai szemeszter, amelynek kereteit egy dokumentum szabja meg a növekedés éves vizsgálata. Ezzel a március 11-i tavaszi Európai Tanács az nagy orientációkat megfogalmazza, és ez megjelenik abban a válaszban, amelyet ad, illetve abban az inputban, amelyet ad a tagállam az orientációnak. Két dokumentumra gondolok itt, a Nemzeti Reformprogramra, amelynek a strukturális reforma témája inkább, és a stabilitás és konvergencia programban, amely a stabilitás és növekedési program megvalósítása. Amikor a demokratikus kérdésről beszélünk, akkor akkor arra van szükség, hogy a demokratikus legitimitás minden szintje beleszólhasson ebbe a folyamatba a folyamatot kezdeményezi az Európai Bizottság, e, másrészt pedig a e, nemzeti kormányok. Azt hiszem, hogy amikor a 13. cikkről folytatunk vitát a közvetési szerződésből, akkor az volt a kérdés, hogy a legitimitás két szintje hogy találkozik, hol találkozik. Mindenki a maga legitimitási szintjén működik de gondol a másik dimenzióra is, anélkül, hogy interferálna. Márpedig a bennünket érdeklő témákban, foglalkoztatásban, a szociális kérdésben, foglalkoztatás kérdésében, a kirekesztés elleni küzdelemben nagyon eltökéltnek kell lenni. Hiszen a legtöbb jogrend, illetve a politikai tevékenység tagállami kompetencia. A gazdasági politika jelentős mértékben kihat erre. Ezért úgy gondoljuk, meg kell erősítenünk azoknak a kapacitását, akik a társadalmi és foglalkoztatási hatásokkal foglalkoznak az Európai Bizottság szintjén, Rén és Andor biztosokat hallottuk maraggel például erről. Az Európai Parlamentben pedig az EMPL és az ECON szakbizottságok között kell megteremteni a, az egyensúlyt hasonlóképpen a nemzeti parlamentekben. Természetesen a tanács szintjén egyensúly kell az ECOFIN és az EBSCO tanács között. Ez február 7-én, 8-án fog összeülni, hogy a fiatalok foglalkoztatásáról beszéljen. Be fog számolni ott a munkánkról. Tehát a két tanácsi formáció egyensúlya is kérdés. Van egy klasszikus elemzés, amely úgy szól, mindenkit kérek, hogy vagy fogja be a száját, vagy hagyja el a termet. Köszönöm szépen. Az elnök asszony folytatja. A munkaerőpiac működéséről van szó, amelyet befolyásol a gazdaságpolitika. Nemzeti szinten gondolom ugyanazt tapasztalják, amit mi európai szinten. Egyre több olyan kérdés van, amely foglalkoztatási kérdés, vagy hasonló kérdés, és ez független a gazdaságpolitikától. Azt szeretem volna kifejezni, hogyha azt mondjuk, hogy több befektetés, több beruházást, vagy több növekedés, az nem elégséges a foglalkoztatási kérdések megoldásához, vagy a szociális kérdések megoldásához. Azt hiszem ez az a tét, amelyet az egyik témánk során fogunk venni. Nem szeretnék belemenni a részletekbe. Azzal kapcsolatban, hogy milyen a fiatalok foglalkoztatási helyzete, illetve munkanélküliségi statisztikája, nyilván ismerik a számokat, nem szeretnék erre utalni, mert ezzel csak húznám az időt. Azt szeretném jelezni, hogy az első kerekasztalunkon, amelynek témája a fiatalok foglalkoztatása, amelyet mi javaslok azonnal kezdeni. Két szakbizottsági elnök fog szólni, a görög elnök úr, Kremestinas úr, és Spanyolország nevében Aspiros Villar, akit szívélyesen köszöntök. Köszönöm szépen, hogy részt vesz a vitában ami pedig a fiataloknak nyújtott garanciákat illeti, ezzel kapcsolatban a finn parlamenttől Filatov asszonyt látjuk vendégül, aki az ottani foglalkoztatási bizottság elnöke. A vita legvégén a két európai parlamenti jelentéstevő fog szót kapni. Skizlevszka asszony és Krisztensen úr, a hölgy az EPP frakciót képvisel, és Krisztensen pedig Krisztensen úr pedig az SD frakciót, tehát így is kiegyensúlyozott a helyzet. Elnök úr, mielőtt megadnám a szót, szeretnék emlékeztetni, hogy az Európai Parlamentben Andor biztos úr kezdeményezésére, amit a kollégium támogatott. Elfogadtunk egy szöveget, amely a dossziukban ott van, és amely azt kéri, hogy az EBSCO tanács, amely február 7-én, 8-án ül össze, vegye figyelembe teljes mértékben a fiataloknak nyújtott garanciát. Hát mi ez? Az, hogy egy fiatal, aki befejezi a tanulmányait, ne maradhasson négy hónapnál tovább ilyen helyzetben, vagy ha kikerül a munkából, anélkül, hogy valamilyen továbbtanulási, vagy képzési, vagy munka lehetőséget kapna. Az Európai Bizottsági Javaslatának alapja a finanszírozás szükség szerint. Ezt a finanszírozást támogatná az Európai Szociális Alap. Ez feltételezi, hogy a tagállamok elfogadják a bizottság javaslatát, 25 százalékáról van szó a kohéziós politikának. Ennyit szükséges erre a politikára szentelni. Hadd mondjam el, hogy az Európai Parlament szintjén arra gondoltunk, hogy az ideális, ami hát nem mindig valósul meg, az lenne, hogy a fiatalok garanciáját külön költségvetési sor biztosítsa az európai költségvetésben. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok garanciája nem csak minimális elismert jog lenne európai szinten, hanem a szociális jogok terén egyfajta úttörő eszköz. Európai szinten fogalmaznánk meg, mi lehet az automatikus stabilizátor egy olyan területen, ahol könnyebb elérni a konszenzus, mint más területen. De hát itt már a jövőről beszélek, és azt hiszem ezt is el kellett mondanom a bevezetőben, kicsit hosszan beszéltem, ne kövessék a példámat, Elnök úr, Gremászínos úr, megadom a szót önnek, hogy halljuk az önök országában, hogyan valósítanak meg intézkedéseket a fiatalok foglalkoztatás érdekében, és ilyen perspektívát lát az európai orientáció előtt. Öni a szó, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony nem tudom mi a pontos, a chairwoman kifejezést használjuk valóban. Tegnap is az anyanyelvemen beszéltem görögül, és most is ezt szeretném tenni, ha megengedik. Ez még inkább látszik eh, Dél-Európa országaiban. Egyébként. Eh, mint például Görögországban. A válság sok nagy hátrányt hozott. Például a munkanélküliséget, amely főleg a fiatalokat sújtja. ahelyett, hogy a fiatalok helyzetével foglalkoznék Görögországban, elmondom, hogy mi a helyzet világszinten. Ma Európa egyre több munkanélkülvel kell számoljon Görögország. És Görögország 25-26 százaléknál tart. A fiatalok munkanélkülisége Görögországban most már 50% fölött van. Az a legnyugtalanítóbb, hogy a munkanélküliség eh, hogyan nő. Minden negyed évben súlyosabb a helyzet. Egyelőre nem stabilizálódik a helyzet, nem ez a tendencia. A legfrissebb adatok szerint a görög statisztikai hivatal szerint a e, második fél évben 3 milliónak volt munka, és 1 milliónak volt kerekítve, volt állástalan. A munkanélküliség 24,8% volt, e, az előző negyedéve pedig 23 ez az, ami aggodalomra ad okot. A foglalkoztatás 1,4%-kal csökkent az előző negyedévhez, és 8,3%-kal az egy évvel korábbihoz képest. Tehát a munkanélküliség ritmusa nagyon gyorsa. Milyennek a következménye? A munkanélküliség. Az utóbbi két-három évben két fontos dolog történt a munkanélküliség területén. Először is a megszorító politika növekedés nélkül, és a nagyon magas adó. Ez példátlan recessziót hozott a GDP 4-5 kal csökkent, nagyon sok vállalatot bezártak, és az ország nagyon gyorsan elszegényedett. Az is jellemző, és ezzel kapcsolatban Európa sajnos nem tud védelmet nyújtani. A többi országnak is ha alacsony a gdp -e, de alacsony az adózás is. Ezért sok vállalat, amely Görögországban volt, delokalizálódott. Ennek az a következménye, hogy egyik a másik után zárta be kapuit Görögországban. Mit tapasztalunk még a munkanélküliséggel kapcsolatban? A nőknél magasabb a munkanélküliség aránya, 28-21 százalék a nőké férfiaké de a legmagasabb 56,6% az a fiataloknál 15-24 éves kor között. Érdekes az is, ezt a többi országban is látjuk, hogy a legmagasabb a munkanélküliség azoknál, akiknek nincs alapképzettségük, ellenben a diplomások, a felsőfokú tanulmányokat befezetek, 28%-os a munkanélküliség náluk, akiknek nincsen szakképzettségük, 41 százalék. Tehát az átlag 28 de 12,2% azoknál, akiknek felsőfokú diplomájuk van, vagy doktori fokozatuk. A fiatalok a munkanélküliek 24%-át teszi ki. A hosszú távú munkanélküliek, akik több mint 12 alapja keresnek munkát, 52,6%-ot képviselnek. Európában 11 millió munkanélküli van, akik hosszú távú munkanélküliek. További jellemző elem azon régiókban, ahol van infrastruktúra, kisebb a munkanélküliség. A legkisebb a munkanélküliség iráta az égei és a Jón Tegger szigetein, ahol 11-13 százalék ennek az az oka, hogy itt van infrastruktúra, itt van idegenforgalom. Ezért találnak munkát az emberek. Elem az ország többi részében a munkanélküliségi ráta az átlag fölött van. Eme okból úgy gondoljuk, hogy az infrastruktúra fejlesztése szigetvilágban és a fejlett világok, világban is. Tehát a infrastruktúra fejlesztése, a versenyképesség növekedése optimizmusra ad ö, okot Európában. Görögország intézkedéseket foganatosít a foglalkoztatás érdekében. Mindenki tesz erre erőfeszítést. Január 10-én a munkaügyi minisztérium egy programot jelentetett meg, amely a fiatalokat célozza. A cél jobb trend kialakítása. A cél tehát a munkanélküliség elleni küzdelem. Az infrastruktúra ebben nagyon fontos szerepet játszik. Mit is szeretnék mondani végezetül? Szükséges segíteni a leginkább sújtott csoportokat, a recesszió által leginkább sújtott csoportokat, és ennek érdekében a ö, ö, teszünk is, és ez a fiatalok munkahelyi hathatósan fog hatni. Elnök Köszönöm szépen, eh, kedves Krimasztinas úr! a eh, görög eh, parlament szociális bizottságának elnöke, mielőtt megadjuk a spanyol parlament bizottsága elnökének a szót. Szeretném elmondani, hogy ma délután a kollégák fel kell iratkozzanak a vitába, az első vagy második vitában. E célból a dossziéban mindenki talál egy kis összefoglalót a nemzeti parlamentektől kapott 9 tájékoztatóból, valamint az Európai Parlament által megszavazott szöveget. Eh, Veronika Lope Fontanier jelentése is köztük van, aki csodálatos munkát eh, végzett, hogy konszenzusra eh, jussunk megtettük azt, amit az ECON, amit az ECON szakbizottság nem tudott megtenni. Most pedig a második prezentáció következik, megadom a szót kollégánknak, José Ingenio Espiros Villárnak, foglalkoztási szakbizottság elnöke a Spanyol Parlamentnek, kb. 7 percre kap szót. Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm mindenkit, üdvözlök, köszönöm az elnök asszonynak, hogy bemutatott, köszönöm az Európai Parlamentnek a lehetőséget, hogy szólhatok önökhöz. Ez egy rendkívül fontos téma, amiről ma beszélünk. Ez az új fórum is azért alakult ki, hogy a nemzeti parlamentek és az európai parlamentek közötti összhang jobb legyen ezen a területen. A fiatalok munkanélkülisége természetesen számos európai országban szinte drámai mértéket öltött. Spanyolországban a 16-30 év közöttiek körében a fiatalok munkanélkülisége 55 százalék. 7,5 millió fiatal van nálunk, aki nem talál munkát, Európára gondolok most, és Euró és az Európai Bizottság december 5-én készítette egy tervezetet, amit előterjesztett a tanácsnak, mi szerint az úgynevezett fiatalok számára munkahelyi garanciát nyújtanának, amit aztán az Európai Parlament is el tudott fogadni január 16-ával. Nézzük meg most mi a helyzet Spanyolországban az ifjúsági munkanélküliségben. Természetesen vannak politikai intézkedések, és vannak makroekonomiai intézkedések, és fontos, hogy a Ráhói, a néppárti miniszterelnök reformintézkedései haladjanak, hogy csökkentsék a költségvetés eladósodottságát, megtakarítási intézkedésekre van szükség, átláthatóságot kell biztosítani, bankreformot kell bevezetni, pénzügyi reformra van szükség, új impulzusokat kell biztosítani a gazdasági növekedés érdekében. Ezzel párhuzamosan fel kell lépni az adó elkerüléssel szemben, nem meg kell szüntetni a visszaélést a szociális juttatásoknál, és a piacot is működőképessé kell tenni az összes olyan reform, amire most szükség van, és amit végrehajtunk, az hozzájárul ahhoz, hogy lépésről lépésre kikeveredjünk a válságból, annak érdekében, hogy a fiatalok számára is tudjunk munkahelyeket teremteni a jövőben. Ehhez aztán konkrét intézkedésekre is szükség van. Itt van a munkaerőpiaci reform, aminek a célja az, hogy alkalmazkodjunk a helyzethez, a gazdasági válság adta helyzethez. Ne azt akarjuk, hogy ne csak megszűnjenek munkahelyek, hanem nagyon rugalmasságot szeretnénk biztosítani. 2012-ben a szövetkezetek éve volt, és ezek abban különböznek a munkáltatóktól, a többi munkaadótól, hogy válság idején is képesek munkahelyet teremteni rugalmasabbak a munkaidőben, rugalmasabbak a bérfizetésben, és a versenyképességre nagy súlyt helyeznek. Ezt tudják biztosítani az említett munkaerőpiaci reform révén. Ennek tehát az eredménye az lenne, hogy fontos autógyártók 2012-ben újra megjelentek Spanyolországban beruházóként Amiről beszélünk, ez a szerződés egyébként, ez egy nem határozott idei szerződés, és szeretnénk lehetőleg sok fiatal aláírni ezt a szerződést. 1529 programot, 150 programot fogadtunk el, a cél elérése érdekében van november 8-áról 2012-ből egy királyi határozat, amely a duális szakképzési rendszert hozza létre, aminek megint csak óriási jelentősége van, ugyanis biztosítjuk a lehetőséget, hogy kevesebb TB-t fizessenek a munkaadók. Összességében arról van szó, hogy 10,1%-kal növekedett a képzési szerződések száma, hat, több mint 60 ezeres növekedésről van szó, ez megduplázódott az elmúlt év óta. Mit is jelent ez a fiatalok munkanélkülisége szempontjából? Ma 25 év alattiaknál van ennek elsősorban hatása. Azt látni kell, hogy nehéz időket élünk, de azért a trendeket követni tudjuk, és a trend alapján újra ok van a reményre. Arról van szó, hogy az exportunk majd növekedni tud, és a külkereskedelmi mérleg hiánya is csökkenhetett az elmúlt időszakban. 101 intézkedést vezettek be, azért annak érdekében, hogy egyre több fiatal ember találja munkát magának, és hát a vállalatok számára ösztönzőket akarunk kialakítani, hogy munkahelyeket teremtsenek, hogy befogadják a fiatalokat a munkaerőpiacról, és persze a képzés, a szakképzés is fontos szerephez jut, tehát hogy képzési szerződéseket írjanak alá. Itt nem csak arról van szó, hogy a közigazgatás valamilyen feladatot ellát, sokkal többről a vállalatokat is bevonjuk, a szociális intézményeket, stb és mindenek előtt a magánkezdeményezéseknek kívánunk új utat biztosítani. Így szeretnénk elérni a céljainkat, amiket kitűztünk. Azt szeretnénk, hogy a vállalatok is éljenek a szociális felelősségükkel. Itt van tehát az említett munkai garancia a fiatalok számára, itt arról van szó, hogy biztosítani szeretnénk, hogy 29 éves kor alatt az összes fiatal kapjon egy foglalkoztatási vagy szakképzési ajánlatot, minőségi ajánlatot. Erre nagy súlyt helyezünk, és négy hónapnál hosszabb ideig fiatalok nem maradhassanak képzés vagy munkanélkül. Madridban volt egy eh, szaksz, Európai Szakszerzeti Szövetségi Ülés, és a megfelelő spanyol miniszter is megjelent ezen. Egyébként eh, az önálló tevékenységet folytatóknak a spanyol költségvetésbe kevesebb adót kell befizetniük. 30%-os csökkenés is elképzelhető a következő két évben, hogyha valaki vállalja a vállalkozói létet. ez is ahhoz kíván hozzájárulni, hogy javuljon a helyzet, például beszámítási lehetőség van, hogyha valaki már munkanélküli volt, akkor fokozatabb támogatást élvez, és most egy személyes megjegyzést engedjenek meg a végén. Itt van ez az említett tervezet, amely intézkedéseket tartalmaz a fiatalok befogadására a munkerőpiacon. Arra kell törekednünk, hogy az elveszett generáció visz, megtalálja az utat a munkaerőpiacra. Sokan nagyon sokáig nem dolgoztak, nem jutottak be a munkaerőpiacra, ami aztán nagyon komoly lelki, pszichológiai hatással is van a fiatalokra nézve, ami azt is jelenti, hogy mi időnként még a burnout szindrómával is találkozunk a fiatalok körében. Nagyon fontos, hogy integráljuk ezeket a fiatalokat a munkaerőpiacra. Hallottuk ma délelőtt, mennyire nehéz a helyzete a fiatalságnak, ezért aztán nagyon fontos, hogy itt fellépjünk, hogy tegyünk valamit, ez egy reményt jelenthet a fiatalok számára az említett kezdeményezés, az Európai Unió ezzel választ adott a helyzetre, ambíciózus választ adott. El kell követnünk mindent, hogy a fiatalok munkanélküliségét megállítsuk, egy néhány képviselő ma délelőtt már elmondta, hogy növekedés támogató projektekre van szükség. Nagyon fontos, mert enélkül nem tudjuk megoldani ezt a nagyon súlyos problémát. Kedves kollégák, köszönöm szépen az új megvilágítást, megadom a szót Társa Filatov kollégánknak, a Foglalkozási Bizottság elnöke a Finn parlamentben az ifjúsági garancia ott valósult meg egy benchmark keretében, learning by doing tevékenység általi tanulás. Olyan érdekel a tanúságtétele. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Me... Köszönöm szépen. Mindannyian, akik itt ebben a teremben vagyunk, bizonyára jól tudjuk azt, hogy a jövő, a társadalmak jövője, az ifjúság jövője szempontjából nagyon fontos a foglalkoztatás. Az a fiatal, aki nem dolgozik, több mint egy millió euróba kerül a társadalomnak. A tolmácsok kérik Filatovasszonyt, hogy vegye le fejéről a fejhallgatót, hogyha tudnának szólni, hiszen zavarja a tolmácsolást. Nagyon fontos, hogy a fiatalokat munkához juttassuk egyébként egyébként nagyon sokba kerül majd mindez a társadalomnak. Igyekszem minél konkrétabb lenni, hiszen ez vezet célra. Intézkedéseink első pillére az, hogy a 25 évnél fiatalabbak vagy 30 év alatti egyetemet végzettek, akkor, amikor egy munkaközvetítőbe mennek, akkor külön intézkedésekkel minél hamarabb találjuk nekik munkát. A második pillér az oktatás. Ezzel kívánjuk biztosítani, hogy képzés álljon az alapoktatáson kívül is az embereknek rendelkezésére. A harmadik pillér pedig, ahogy mi hívjuk, az eltűnt fiatalok számára akik sem képzésben nem vesznek részt, sem a munkaközpontokban, munkaközvetítő központokban nem jelennek meg. Vannak olyanok, akik kisgyerekekre vigyáznak persze otthon, gyermekeikre, de nyilván vannak olyanok is, akiket a szociális kire, társadalmi kirekesztés veszélye fenyeget. Aktív intézkedéseket kellett hoznunk ahhoz, hogy őket bevonjuk a foglalkoztatásba vagy képzésbe. Finnországban 2005-ben vezettük be a szociális garanciákat, és nagyon közel álltak egy garanciák ahhoz, amit a bizottság most javasol. Az volt az alapelképzelés, hogy egy foglalkoztatási tervet egy hónapon belül tudjunk a fiatalok számok, számára összeállítani azt követően, hogy jelentkezik a munkaközvetítőnél és munkát keres. Három hónapon belül ennek a fiatalnak vagy munkát kell találni, védett munkahelyet, képzési szakmunkás tanulói, vagy gyakornoki tevékenységet, vagy egyéb foglalkoztatást. Annak érdekében, hogy a munkanélküli betegség állapotát megszüntessük. Öt hónap már kritikus minden fiatal életében. Azok, akik öt hónapnál hosszabb ideig vannak munkanélkül, azoknál a kirekesztés kockázata óriási. Jelenleg az ifjúsági garanciát próbáljuk átalakítani, úgyhogy jobban figyeljen a az oktatásra, a képzésre és a kirekesztett fiatalokra. Egy úgynevezett esélykártyát hoztunk létre, amit a fiatal egy vállalaton belül munkavállalásnál használhat, hogyha a munka rendelkezésre áll, vagy van szabad munkahely a munk- egy vállalatnál, de nem tud fizetni például a kollektív szerződésnek megfelelő bért ennek a fiatalnak, akkor a cég 700 euró havi kedvezményt kaphat fiatalonként 10 hónapra cserébe azért, hogy őket foglalkoztassa. Meg kell tanulni tehát, és nagyon fontos így a cég számára, sőt könnyebb is, hogy ilyen feltételek mellett tudjon alkalmazni fiatalokat. Ezen kívül vannak olyan egyetemet végzetjeink is, akik 25 eh, éves kor felett vannak ugyan, de még mindig nem találnak munkát. Nekik külön támogatást dolgoztunk ki, hogy ne pusztán egyfajta végtelen, frusztráló képzési cikluson menjenek folyamatosan át, hanem valóban igazi munkahelyet találjanak. Az elképzelések szerint a fiatalok számára hatékonyabb szolgáltatásokat kívánunk biztosítani, akarunk kialakítani azok között, a szervezetek között is, akik segítik a fiatalok munkahelykeresését. És a képzés hiányosságát is megpróbáljuk szüntetni azoknál, akiknél alapvető hiányosságok vannak. Tehát alapképzés és továbbképzés egyaránt lehetőséget kap ebben a rendszerben. Másodlagos vagy továbbképzési helyeket is megnyitunk olyan területeken, ahol bizonyosaknál fogva a szakképzés nem áll rendelkezésre. Ezen túlmenően pedig fiatal felnőttek számára, akik a munkaerőpiacon vannak, de nincs állandó munkahelyük, Nos, önállók olyan intézkedéseket kívánunk hozni, amelyek egy igazi állandó munkahelyet eredményes számukra. Azok a fiatal felnőttek, akiknek nincs szakképzettsége, azoknál ez különösen fontos, hiszen minél jobb a képzettség, végzettség szintje, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy materializálódik számukra is az elhelyezkedés lehetősége. Úgy láttuk, hogy a a legnagyobb kedvezményezetjei ennek a programnak azok a fiatalok, akik közel vannak a munkaerőpiachoz, jó képességekkel, készségekkel rendelkeznek, de próbáltunk az intézkedéseinkkel sokkal proaktívabbak lenni. Különösen azokra a fiatalokra összpontosítottunk, akiknek külön problémáik vannak, tehát valamilyen fajta addikciós probléma, mentálhigiénés probléma, vagy olyanokra, akik többszörösen kimaradtak a képzésből, oktatásból. Előfordulhat például az, hogyha fiatalok nem kerülnek iskolába, vagy nem mennek be az iskolába, akkor egyszerűen náluk otthon bekopognak az ajtón, és visszaviszik őt az iskolába, hogy a végzettséget megszerezze a tanulása végén, és így legyen esélye a munkahelyre. Ez a fajta hálózatépítés a, a szociális szolgáltatók, a foglalkoztatási szolgáltatások és egyéb helyi önkormányzatok részlegei osztályai között, ami ki kell, hogy alakuljon. Nagyon fontos, hogy különböző intézkedésekkel megpróbálunk személyre szabott megoldásokat találni. Nem csak a határidőkig kell azonban ezeket az intézkedéseket elkísérnünk, hanem későbbiek során is nyomon követni. Ez nagyon fontos. Nem szabad szem elől veszíteni a fiatalokat. Köszönöm szépen a prezentációt. Megígérte, hogy konkrét lesz, konkrét is volt szeretnék feltenni elnökként visszaév a jogaimmal egy kérdés. Milyen költségvetési sor, milyen finanszírozás biztosítja 700 eurót a fiataloknak, hogy helytesítse a kollektív szerzés által kimondott fizetést, amelyet a vállalat nem tud megadni milyen költségvetési sorra rovására fizetik ki a 700 eurókat? Hyvä kysymys. Meillä on Suomessa työvoimapolitiikka. Ez persze nagyon jó kérdés. A munkaügyi minisztérium költségvet, a munkaügyi minisztériumnak van egy külön költségvetési sora a munkanélküliek képzésére és támogatására. Nos, ez az a pénz, ami eb, amit felhasználunk ebből a költségvetési sorból, de a munkaközvetítő központ használja. Köszönöm szépen. Most nehéz feladatom van. Szót kell adnom. Kinek is? Nem. Mielőtt szót adnak? a saját parlamenti jelentéstevőinknek adnék szót. Először Zridlevszka asszonynak, jelentéstevőnek fiatalok munkája ügyében. Dziękuję bardzo, <clears throat> dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo za zaproszenie na to dziś. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre az ülésre. Örülök annak, hogy az interparlamentáris ülésen szóba kerül a fiatalok helyzete a munkaerőpiacon. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az európai intézmények által kidolgozott ajánlások csupán ajánlások. A tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy átültessék a gyakorlatba ezeket. Éppen ezért aztán örülök, hogy a nemzeti parlamentek képviselőinek jelenlétének Tudom, én is tudom, hogy a fiatalok helyzete nehéz a válság körülményei között Európában, kevés munkahely keletkezik, és meglévő munkahelyeket szüntetnek meg. Ami az elbocsátásokat illeti, általában azokat bocsátják el, akiknek határidős szerződésük van csupán, olyan fiatalok, tehát akik éppen most kezdenek dolgozni. Európai statisztikák rámutatnak arra, hogy a fiatalok esetében 40%-ban határidős szerződéseket kötnek, az az összes foglalkoztatott 13%-át teszik így, gyakran kevés a tapasztalatuk, és nem elég jó a végzettségük, hogy megmaradjanak a piacon, munkaerőpiacon. Ez elég rossz prognózis egy fiatal ember számára, aki most nő fel ezt nem szabad szem elől téveszteni. És sajnos az európai demográfiai helyzet is szóba kerülhet itt. Egyre nehezebb a fiatalok számára a családalapítás az adott körülmények között, hiszen szakmai perspektívájuk hiányzik, aminek a következménye, hogy görgetik maguk előtt a családalapítást. Az elmúlt években többféle javaslat született a támogatásukra, például a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó csomag, a képzési keret, vagy a fiatalok munkahelyi garanciája. Egyes államok már átvettek bizonyos elképzeléseket az említett stratégiákból, de tökéletes, kielégítő eredmény nem született. Ezért úgy vélem, hogy az intézkedések végrehajtására kellene koncentrálnunk, itt nagyon fontos, hogy hatékonyabbá váljunk. Ez az tehát, amire én ki szeretnék térni a jelentésemben, amit a fiatalok helyzetéről írok a munkaerőpiacon. Tudom, hogy a fiatalok helyzetének elemzésekor nem szabad szem előtt téveszteni az általános gazdasági helyzetet és a, mm, az általános munkanélküliségi helyzetet. A munkanélküliek száma növekszik, de azoknak a száma is, akiket elbocsátanak, annak ellenére, hogy van tapasztalatuk, és már régóta dolgoznak. És ez ilyen munkahelyekre aztán a fiatalok nem kerülnek be, mert összességében kevés a munkahely, és a régi, korábbi munkahelyeket nem töltik fel. Éppen ezért az összes intézkedést kormányprogramokkal kell alátámasztani, hogyha segíteni akarunk a fiataloknak Fontos, hogy megőrizzük a meglévő munkahelyeket, fontos, hogy támogassuk a vállalkozókedvet, és ösztönözni kell a vállalkozókat arra, hogy új munkahelyeket teremtsenek. A fiatalok képzési foglalkoztatási garanciája 25 éves kor alatt ezt ki lehet terjeszteni 30 évre az Európai Parlament egy állásfoglalása szerint. Nos, ez a garancia nagyon fontos politikai impulzust jelent. Ezeket az intézkedéseket az Európai Szociális Alapból észszerű finanszírozni. Hogyha sikeresek akarunk lenni, akkor intenzív könnyebbé kell tenni az együttműködést, a munkaközvetítők, a képzési intézmények, a munkahelyek, a szociális partnerek és az ifjúsági szervezetek képviselői között, tehát az érintettek bevonására van szükség. Üdvözlendőnek tartanám, hogy egyes tagállamok a saját helyzetüket figyelembe véve saját megoldásokat dolgoznak ki, olyanokat, amelyeket nem feltétlenül tartalmaz a Európai Bizottság javaslata, és így közelítenek a helyi munkaerőpiac elvárásaihoz. Másrészt a kormányokhoz is fordulok azzal, hogy eh, a közpénzek eh, konszolidálásának eh, álcája mellett ne legyenek passzívak, mert aki most nem figyel a fiatalokra, az a jövőben is veszteséget fog szenvedni. Ha a fiatalokról beszélünk, akkor nem felejthetjük el azokat, akik sem szakképzésben, sem oktatásban, sem munkában nem vesznek részt az úgynevezett nídek. Ezek az európai piacon időközben egy 15%-os arányt érnek el, ami rendkívül negatív jelenség. Azokról van szó, akik félbeszakítják az iskolát, és semmiféle megfelelő képzettsége vagy szakképzéssel nem rendelkeznek ha a fiatalok munkanélküliségét vissza akarjuk szorítani, akkor mindenek előtt az oktatási rendszereket kell korszerűbbé tenni, mert ez egy alapvető eszköze lehet annak, hogy a fiatalok jövőjébe investáljunk. Az oktatói programoknak, az oktatási programoknak jobban figyelembe kell venniük a jövőbeli munkaerőpiac elvárásait. A vállalkozó kedvet, az egyéni tehetséget is támogatni kell, és az érettségi előtt álló fiataloknak tudniuk kellene, hogy tudnak munkát keresni, illetve hogy tudnak saját céget alapítani. Ami azt is jelenti, hogy előnyös feltételeket, körülményeket kell biztosítani a fiatalok számára, például adó ösztönzés révén. Lengyelországban természetesen már többször végig gondoltuk ezt a helyzetet mi is, és egy megfelelő reformot készítettünk elő. Vannak információs központok, amelyek a karrier tervezésében tudnak segíteni. Igyekszünk a munkaerőpiaci alapot is másképp elosztani, és a szociális partnereket a jövőben fokozottabban bevonni. És természetesen a munkaerőpiacot is jobban akarjuk ellenőrizni a jövőben. Ha megnézzük a konkrét gyakorlatot, akkor a lengyel példa azt mutatja, hogy meg lehet kötni a fiatalokkal a szerződéseket, de ez önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy konkrét munkahelyeket kínáljunk fel nekik. Nagyon függ, tehát a min- nagyon sok minden függ, tehát a mindenkori országtól, az adott oktatási rendszertől, a munka közvetítőktől, munkaerőközpontoktól, és hát a fiatalok elkötelezett fellépésétől nekik is aktívan kell munkát keresniük. Ma több mint 5,5 millió fiatal munkanélküli van az Európai Unióban. Egy 23%-os arányról van szó. Természetesen az egyes tagállamokon belül is és között is nagyon különböző helyzet. Lengyelországban tulajdonképpen még rosszabb a helyzet. 28%-os a fiatalok munkanélkülisége. Ezek a fiatalok nem találnak munkahelyet, gyakran ez frusztrációhoz vezet, és a vége az, hogy feladják. Itt mindenképpen tennünk kell valamit, hogy ne veszítsünk el egy egész generációt. Köszönöm szépen, kedves kollégák, az utolsó előadás Oleg Krisztánszent tartja 2010-2012-es perspektívával foglalkozik a fiatalok helyzetével. Lejligheden til at tale her i dag Köszönöm szépen, hogy én is szót kapok ma, és köszönöm a lehetőséget, mert nagyon fontos ez a kérdés az ifjúsági munkanélküliség kérdése. Európa jövője alapvetően függ a, jöv- a fiataloktól. A bizottság írta ezt jelentésében, még 2009-ben, és ezzel mindannyian egyet kell, hogy értsünk. A kérdés azonban az, hogy hogyan biztosítható az, hogy eh, lehetővé teszik a feltételek ahhoz, hogy a fia- eh, lehetővé teszik a feltételek azt, hogy a fiatalok hozzájáruljanak a, az európai jövőhöz. 5,5 millió ember, 8% a fiataloknak átlagosan munkanélküli, és sokan közöttük úgy érzik, hogy a jövőjüket fosztják meg. Rengeteg kihívás van előttünk, demográfiai válság, gazdasági válság, más különböző országok verse, egymás közti vezetel, eh, verseny, azt is jelenti, hogy nincsenek gyors megoldások, általános ifjúsági stratégiára van szükség. Csak így biztosítható az, hogy integrált megközelítéssel tudjuk a fiatalok kérdését, problémáját kezelni, ha koordinálnunk kell tehát intézkedéseinket, erőfeszítéseinket. A bizottság 2010-18-as ifjúsági stratégiája kiváló kezdeményezés. Az első három éves periódus végén vagyunk, reflektálni van itt az ideje arra, hogy mit tettünk eddig, és mi a jövő feladatai. A stratégia úgy tűnik, hogy hatása volt, hatásos volt. Több tagállam nemzeti ifjúsági terve, terveket határozott meg, és a, a fiatalok bereke, befogadására és a kirakasz, kirekesztés ellen harcolnak. A fiatalok. E ezen intézkedéseknek a legfontosabb érintetjei, ezért be kell őket vonni. A három, ciklus, három éves ciklus után valóban vissza kell tekintenünk, de azt is meg kell néznünk, hogy a jövőben mire kell összpontosítani jobban, hogy a stratégia is hatékonyabb lehessen fel kell ismernünk ennél a pontnál most, hogy voltak olyan intézkedések, amelyek nem voltak elég hatékonyak ahhoz, hogy kezeljék a masszív, a, a tömör munkanélküliség, tömény munkanélküliség óriási méretét. Nagyon sokan maradnak ki az iskolából a fiatalok közül túl korán, és mm, mégis minden területen a költségvetési csökkentések befolyásolják a fiatalokat, ezeket is. Természetesen az országok és a régiók között különbségek is vannak. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a stratégiát a jövőben sokkal határozottabban kell megfogalmazni, és konkrétabban kell a leghatékonyabb intézkedésekkel az ifjúsági munk- foglalkoztatást segítenünk. Három dologra szeretnék rávilágítani. Egyrészt garantálni kell a foglalkoztatást. Tudjuk, hogy eh, ha hosszú időre kikerül, vagy kimarad egy fiatalember a munkavilágából, akkor egyre kevésbé valószínű, hogy hozzáfér a munkához. Éppen ezért az oktatásból való átmenetet, képzésből való átmenetet a munkaerőpiacra meg kell könnyíteni, hogy senki ne essen két között a pad Javítanunk kell a párbeszédet az oktatási intézmények és a munkáltatók között. Csak így lehet megfelelő képzettséggel rendelkező fiatalokat kiereszteni a munkaerőpiacra, az ottani igényeknek megfelelő képességekkel rendelkezőket. Európának természetesen hozzá kell járulni ahhoz, hogy a munkaerőpiaci intézmények együttműködjenek. Az Erasmus Da Vinci programokat és hasonlókat tovább kell fejlesztenünk, hiszen ez segíti a fiatalokat, hogy tapasztalatot szerezzenek, és a megfelelő nemzet, eh, eh, nyelvi képességeket is, amely eh, megnyitja a munkavállalás lehetőségét. Biztosítanunk kell azt, hogy a fiatalok megfelelő képzésben, továbbképzésben vagy foglalkoztatási kínálatban részesülnek négy hónapon belül, a keresés négy hónapján belül. Ha ennél tovább tart a dolog, akkor elveszítik minden reményüket arra, hogy munkát találjanak. A második dolog, amit kiemelnék, az az átláthatóság. A láthatóság. A láthatóság. A fiataloknak tehát tudni kell, hogy léteznek ezek a, a programok az ő technológiájukat kell használni, a smartphone, az okostelefon alkalmazásokat, Facebookot, így lehet a bevonásokat erősíteni. A harmadik dolog pedig, hogy együtt kell működjünk. Ugye párbeszédre van szükség a megoldáshoz, minden érintett fél együttműködéséhez, és a bevált gyakorlatokat is alkalmazni kell az alacsony munkanélkülis, ifjúsági munkanélküliséggel rendelkező országok tapasztalatát mindenképpen ki kell cserélni. A munkaerőpiacra be kell tudni vonni a fiatalokat, és fel kell tudnunk lépni, csak eh, minden eszközt meg kell próbálni, hogy fel tudjunk lépni a fiatalok munkanélküliség ellen. A nemzeti politikák pedig garantálják eh, ezt, és biztosítani kell azt is, hogy az európai szint ugyanezt teszi. Csak így lehet a növekedés biztonság kérdését megoldani. Köszönöm szépen. Foglalkozunk hát a fiatalokkal, ha már mi nem mindannyian ebbe a korkategóriába tartozunk. Ki fog felszólalni a kerekasztalban? Heten kértek szót eddig. Egy óránk van lehetővé válik így, hogy jó vitát tartsunk. Három percet kap mindenki. Így lehet az előadókkal dialogizálni, újabb kérdéseket feltenni. Baker úr, Holland Parlament, Európai Ügyek Bizottsága tagja és a közvetési bizottság tagja a holland szenátusban, hogy az Európai Parlamentben lenne, akkor a liberális frakció tagja lenne. Három percre kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes bevezetőt az összes előadónak. Bizonyos országokban a helyzet valóban riasztó dolgoztam Hollandiában már hosszabb ideje ezen a területen a fiatalok munkanélkülése egyébként meglehetősen alacsony nálunk. Ennek ellenére egy néhány dolgot felvetnék, ami talán segít a fiatalok munkanélküliségének kezelésében. Ugye ami a foglalkoztatást illeti nem egyenlő az allokáció a első és második generáció között a munkaerőpiacon nem egyenlőek az esélyek, de vannak egyes területeken, például műszaki területen, ahol hiányoznak az emberek, és ez azt jelenteni, hogy az oktatásban erre fel kéne készülni, el kell kerülni, hogy félbeszakítsák az iskoláikat a fiatalok, ezzel tudjuk elsősorban kezelni a munkanélküliséget, ehhez foglalkoztatókra van szükség, munkaadókra van szükség, őnekik ugyanis dolgozókra van szükségük, és bizonyos oktatási programokra pénzt kell költeni, ebbe be kell fektetni a kormányjal együtt nekik, így teremtődnek meg azok a munkahelyek, amelyekre tényleg szükség van. Ez még fontosabb, mint munkahelyet garantálni, hogy úgy mondjam. A hozzáférés fontosabb, mint maga a munkahely, ha a garanciákról beszélünk. A második pont, amit szeretnék felvetni, hogy a Költségvetési Bizottság is foglalkozik a témával, és konkrétan a munkaerőpiac reformjával, nem tudom itt mennyiben érdekli az önöket. Ez egy nagyon meglehetősen nehéz dolog a munkaerőpiac reformja, de mi megléptük például a saját hazámban, Persze általában védjük az idősebb embereket, de ez nehezíti a fiatalok helyzetét a hozzáférésben. Aztán a harmadik pont lehet, hogy nem ide tartozik feltétlenül első látásra, de ugye általában a reál gazdaság tud munkahelyet teremteni és hogyha a parlamentben vitatkozok ilyesmiről, és egy európai növekedési forgatókönyvről beszélünk, akkor erre kell koncentrálni, hogy a reálgazdaság teremtsen munkahelyet, és az egyik eszköz, amire felhívom a figyelmet, az a szabadkereskedelmi megállapodások kérdése. Például az Egyesült Államokkal meg kell kötni egy ilyet. És remélem, hogy az ír elnökség célba veszi ezt, mert ez rendkívül fontos a tényleges munkahelyek a növekedés szempontjából, akár még 2%-os GDP növekedést is okozhat. Ez a reál gazdaság. Azt gondolom, ezt is napirendre kell tűznünk, és az Európai Bizottságot arra kell buzdítani, hogy itt tegyen lépéseket. Köszönöm szépen a konkrét javaslatokat, amelyeknek a, a célja, hogy a nemzeti reformprogramnak kidolgozásakor felhasználják a Bundesrától, Németországból Margit Konrad asszony kap szót, Európai, Bizottság, Európai Ügyek Bizottsága, itt a szocialista és demokrata frakció tagja lenne. Kedves kolléga, öni a szó három percre. Igen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, egy először is köszönetet mondok azért, mert az ifjúsági garancia, az ifjúságok, az ifj, a fiatalok perspektívája témáját tehát a napirendre tűzték, másodszor pedig azért, hogy ezt a nemzeti parlamentekkel megkívánják vitatni. Azt gondolom, hogy nem igen van olyan aktuális, fontos téma, amely teljesen nyilvánvalóan csak európai szinten a tagállamokkal együttműködve vitatható meg és hajtható végre. Ezt csak így tudjuk megcsinálni. Nem kívánok hosszan beszélni, egy néhány megérzésem lenne. Tudatosan jöttem ide a bizottságba, a szakbizottságba, bár tudom, hogy ezt a vitát ott kell lefolytatni, ahol a gazdasági és pénzügyi politikáról vitatkoznak Európában, mert egy szanálásra irányuló politika nélkül a költségvetési területen azt gondolom, hogy ezt a témát sem fogjuk tudni megoldani. Vagyis szükség van a szoros összefonódásra a különböző alapvető kérdések között. Örülök annak a sok fontos jelzésnek, amelyek szerint felismertük, hogy a politika, ha mindenki ugyanolyan irányba dolgozik, ha mindenki csak megtakarít, megszorít, akkor az nem jelent növekedést, az nem jár haszonnal az emberek számára, és ma délelőtt egy néhány hozzászólás már tényleg rá is mutatott erre. Most szeretnék az ifjúsági garancia témájáról is beszélni, a munkahelyi garancia témájáról. Rám is nagy benyomást tettek azok a beszámolók, amiket hallottuk. Egy dolog viszont egyértelműen kiderült: Azt gondolom, hogy ez az, ami összeköt bennünket végül is, hogy ezen munkanélküliség perspektíva nélküliség következményeit valamennyien látjuk. Még kiélezve fogalmazva azt mondom, ez az a kérdés, amely meghatározza Európa perspektíváját és elfogadottságát. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy egy olyan választási kampányba megyünk Európában, hogy nem ajánlunk fel semmit az embereknek. Jacques Delors mondta egyszer, hogy nem lehet beleszeretni a belső piacba. Ez így is van. Nem tudjuk elmagyarázni az embereknek, hogy meg kell valósítani a belső piacot. Azt se tudjuk elmagyarázni, hogy költségvetés kell konszolidálni és bankokat kell megmenteni. Az embereknek azt tudjuk elmagyarázni, hogy nekik, az ő igényeiknek miért jó az, ami történik. És ez Európával együtt történhet, és nem rosszabbodhat Európa miatt. Ez egy nagyon egyszerű üzenet, de hogyha az összes politikai terület ezt venné komolyan, akkor messzebbre jutnánk. Ha megnézzük a foglalkoztatási garanciát a fiataloknál, Nos, a parlament volt az, amelyik ezt napirendre tűzte, és ezt össze is kötném egy kéréssel ezt a nyilvítást, amit a nemzeti parlamentekben és a német felsőházban, a Bundesrátban is támogatni tudnánk ezt. Nem csak az Európai Unió további integrációja szempontjából fontos ez, persze annak abból is de azt is meg kell nézni, hogy a haladási jelentések a tagállamok vonatkozásában mit mutatnak a fiatalok munkanélküliségében. Minden egyes európai tanácsi csúcson ezt napirendre kell tűzni. Ez ugyanolyan fontos, mint az összes többi kérdés, ahol van ilyen haladási jelentés. Azt gondolom, ha itt együtt működünk, akkor együtt sokat is tudunk elérni. Aztán ami pedig a programok kialakítását illeti jók ezek az ötletek természetesen. Szükség van a legjobb gyakorlatok cseréjére, ezt nem lehet elvitatni, én is támogatom, de a fiatalok munkanélküliségének struktúrája nagyon eltérő. Éppen ezért itt szeretném megfogalmazni azt a kérést, hogyha itt európai szinten támogatnak valamit, akkor legyenek nagyon rugalmasak a helyi végrehajtás során mert ezeknek alkalmazkodniuk kell ezeknek a programoknak a fiatalok igényeihez, és ezek nagyon eltérnek természetesen, a személyes feltételek is mások. Itt egy néhány dolog elhangzott már, tehát a rugalmasság, amit felvetnék még, az utolsó pedig a finanszírozás kérdése. Hogyha most az Európai Parlament projekten keresztül is hangsúlyozzuk, hogy az ilyen programot meg kell erősíteni, amit üdvözlendőnek tartok. Pár, persze Németországból jöve nem eh, olyan egyszerű ez, mert Németországban mindig a költségvetés csökkentéséről beszélnek, de mi látjuk, igen, a strukturális alapokkal van lehetőség, közelebb állunk az önök elképzeléseihez, de akkor ne csak vitatkozzunk az európai szociális alapról, az Európai Szociális Alap persze egy nagyon fontos program, ez elvitathatlan. De szükség van a mostani feladatokhoz erre, meg a jövőbeli feladatokra, de egyedül nem fogja tudni megoldani. Egyszerűen nem elég, ami abban van. Lehet, hogy csak a szociális alap vonható be a végén, de hogy csak ezzel ezt vállaljuk fel, ezt a követelést ne támogassuk, mert akkor veszítünk, és a végén nem sül ki. Tehát nagy remények lesznek és nem vezetnek eredményre, de mindenképpen köszönöm, hogy ilyen elkötelezetten dolgoznak. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Remélem, hogy a német miniszter az EBSCO során hasonlóképp fog nyilatkozni, most pedig európai parlamenti képviselő Alexander Sarkas három perc, európai parlament tagja spanyol és az SD frakció tagja. Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két megjegyzést szeretnék tenni. Úgy gondolom, hogy a, az európai és nemzeti parlament képviselői számára találkozó gondolatébresztő. A nemzeti parlamenti képviselőkhöz szeretnék szólni. Ez a lehetőség új lehet, ez az alkalom új lehetőséget nyit számunkra. Sajnos a fiatalok helyzetén azonnal nem tudunk segíteni, de a nagyon rossz helyzeten megpróbálhatunk hosszú távon segíteni. Sajnos nincsen plusz erőforrás erre. Úgy vélem mégis, hogy a jelenleg létező erőforrás jobban lehetne felhasználni. a foglalkoztatásról azt mondják nemzeti kormányok, hogy amikor a gazdaság megoldódik, akkor megoldjuk a foglalkoztatást, és majd utána foglalkozunk a fiatalokkal. A probléma pedig óriási. 2011 és 2012-es jelentéseket elolvastam, és az ajánlásokat Spanyolország számára. 2012-ben 7 ajánlás volt, és ugyanazok ismétlődtek. Ctrl-C, Ctrl-V. Sohasem beszélünk eh, a fiatalok munkanélküliségéről, sőt, alig a munkanélküliségről. És ez tragikus egy olyan ország számára, mint Magyarország, de az egész kontinens számára. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament és a Nemzeti Parlament figyelemmel kell kísérje a helyzetet, hogy a februárban vállalt kötelezettségek valósággá váljanak. Ne csak retorika legyen, hanem gyakorlat is, hiszen valóságos drámával állunk szembe. Mik a válságnak a társadalmi hatásai? Ezrek vesztik el a munkájukat, fiatalok is, akik ezzel a fenntartásukat látják veszélyeztetve. Ez nem csak egyéni jog, hanem kollektív jog. A recesszió sújtotta országokban a kollektív jogok merülnek most már fel. A kollektív szerződés, az egészségügy, stb. Kihasználják a szociális modell lebontására a válságot. Felhívás kell intézni, hogy itt az Európai Parlamentben is tesszük, hogy az Európai Bizottság a szerződések őreként működjék. Szociális piacgazdaság legyen. Ebben fontos a szociális szó is. Azt hiszem, hogy a bizottság a szociális szóra is oda kéne figyeljem. Elnök, térjünk vissza a nemzeti parlamentekhez. Zsirontopulos kollégával Európai Ügyek Bizottságának tagja görög parlamentben, valamint az EPP új demokrácia tagja. Három perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, Görögországot képviselem. A válság szívéből jövök. Jó úton haladunk. A görög nép sok áldozatot vállalt és ahogy Krémászinos úr mondta az előbb, a fiataloknál, 15-24 éveseknél kb. 57%-os a munkanélküliség. Az európai válság azonban előrelátható volt. Miért? Azért, mert az Európai Unióban volt precedens. Politikai paradoxonról van szó. Pénzügyi egységesítés volt, monetáris egységesítés, de nem volt bankunió politikai unió nélkül, közös védelem nélkül. Hadd tegyen fel a kérdést, készen állunk-e most az unió egységét biztosítani? Lisszabonban ezt a lehetőséget elmulasztottuk. Nem mertünk egységes, közös alkotmányt megszavazni. A jelenlegi válság azonban erre újra lehetőséget ad, akkor is, ha egyes országok úgy döntenek, hogy nem követik ezt az utat. A mai kérdés a munkanélküliség Hadd említsem az egyik alapvető okát, mint ahogy ez elhangzott ma reggel, litván kollégám szájából, adóparadicsomok jöttek létre olcsó munkaerővel. Mit lehet tenni? Először is a növekedés minden régióban, Európában. Ez is hozzá fogja segíteni a ez a legerősebb európai országokat is segíteni fogja. A fiatal vállalkozók számára külön program kell adókedvezménnyel. A beruházókat támogatni kell ezzel. Végül Európa képzést kell biztosítson a munkanélküliek számára az új technológiában, idegenforgalomban, mezőgazdaságban, tehát a produktív szektorokban. Értsük meg, Európa és minden országunk mindenkinek oktatást, egészségügyet, biztonságot, munkát kell biztosítson. Hogyha ezt nem adjuk, akkor nincs létjogosultságunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig megadom a szót Schutz Velkszin asszonynak Szociális Ügyek Bizottsága, Képviselők Háza, Hollandia, VVD, frakció itt a liberálisoknak felel meg. Kedves kolléga, önni a szó három percre. Madam Chair, thank you. Um... Asszony, köszönöm szépen. Mint tudják, Hollandiában van az egyik legalacsonyabb ifjúsági munkanélküliségi ráta Európában, és frusztráló azt látni, hogy a recesszió elején ez az arány növekedett a leggyorsabban a recesszióban, ami a munkanélküliség válsága is. Úgy gondoljuk, hogy általános reformokkal ösztönözzük a, reform, a gazdaságot, és alacsony szinten tartjuk a ifjúsági munkanélküliséget. Ez mindenkinek az érdeme. A, a holland kormány ellenzi a az ifjúsági garanciát. Miért? Azért, mert nem a kormány, hanem a vállalatok teremtik a munkahelyeket. A mesterségesen végrehajt, létrehozott munkahelyekkel nincs pozitív tapasztalatunk, mert ezek nem fenntarthatók. Eltűnnek, amint leállnak a bizonyítékok. Ezt látok. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió ezzel nem fogja tudni legyőzni az ifjúsági munkanélküliséget. Egyéb európai parlamenti képviselők azt kérdezték, hogy milyen bevágyakorlatok vannak Hollandiában melyek azok az eszközök, amelyek eh, a mézes madzag és az ostort eh, együtt használják az ifjúsági garanciában. Az ostor először is ugye a négy eh, hét várakozás, mielőtt megadják a járulékot. Ez nagyon hatékony intézkedésnek bizonyult eddig. Általános gyakorlatként vezették be törvény erejével. A második, ami már a mézes madzag, az a munka, a tanulás, a 16-17 évesek számára a gyakornoki szakmunkás tanulói hely, heti 16 óra tanulás és munka. A munkát a munkáltató fizet, de hogyha 18 éves kora után még mindig tanulnak a diákok, akkor a kormány biztosít számukra megfelelő, tehát az állam biztosít megfelelő jövedelmi szintet. A harmadik a nemzeti és a munkaerőpiaci összhang nemzeti és helyi szinten. Az iskolák azokat a mm, szakmákat kínálják oktatási palettájukon, amelyre szükség van. A munkahelykeresők és munkáltatók között hálózatokat építünk ki, alakítunk ki a megfelelően alkalmazható készségekre való képzés érdekében. Nincsen varázsszerünk, de mégis sikerült Hollandiában alacsony szinten tartani az ifjúsági munkanélküliséget. Tagállamként erőfeszítéseinket arra kell, arra a szintre kell összpontosítani, ahol meg lehet valósítani az irányítást, és megoldható a probléma. Vannak más országoknak is sikeres nemzeti intézkedés csomagjuk, meg kell kérdezni, hogy ott mi a sikertitka. Nem hisszük, hogy az ifjúsági garancia megoldja ezt a problémát európai szinten. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnézést, hadd éljek vissza megint elnöki előjogaimmal elmondom, hogy az Európai Parlament állásfoglásában nem azt mondjuk, hogy az ifjúsági garancia munkagarancia, és a semmiből munkahelyeket kell teremteni, nem ezt fogalmaztuk meg. Azon intézkedések, amelyeket beazonosított holland létező intézkedésként megfelelnek az ifjúsági garancia szellemének, ahogy azt a biztos úr mondta, és ahogy az ír elnökség szeretné elfogadtatni február 7-én, 8-án. Azt hiszem, nem alakul ki itt vita ezzel kapcsolatban, de hát majd a konklúzió során kiderül. Most pedig rátérnénk az Európai Parlament egy tagjára, az M szakbizottság alelnökéről van szó, Ines Zuberről, Portugáliából jön, a GUE képviselője három percre kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék felvetni egy kérdést. Nem tudom, hogy mennyi hangzik majd el erről. A finn parlament képviselője talán tudná erre válaszolni. De hallhatnánk még arról, hogy mi az ifjúsági garancia? Milyen vállalás ez? Az egyik legdrámai probléma, amelyet én látok, a foglalkozás, foglalkoztatási kérdésen túl a rossz minőségű, bizonytalan munka a fiatalok nem tudnak tervezni. A jogaikat se tudják érvényesíteni. Elvesztették a jogaikat. Azt hiszem, ez többé-kevésbé a független foglalkoztatástól a bizonytalan munka az előszobája a munkanélküliségnek. Először a bizonytalan munka, és utána a munkanélküliség. A bizonytalan munka megkönnyíti idézőjelben a munkanélkülévé válást. Hogy lehet ez ellen küzdeni? Ami a gyakornok kis munkával kapcsolatban elhangzott. Hogy is fogalmazzam? Ezek munkaszerződéssel lesznek lefedve? Mi lesz a garancia arra, hogy a gyakorlat a megfelelő szakképzéshez hozzájárul, ha tényleg hasznos lesz, és nem egy olyan gépezet, amely folyamatosan működik, csak nem vezet munkaalkalomhoz végül. Az a cél, hogy ez ténylegesen munkához vezessen. Szeretnék még e, tudni többet, milyen kedvezményben e, részesülnek e, az állampolgárok 700 euróról volt szó fejenként. A kérdés a következő. A munkáltatók maguk kötelezett, maguk kötelezettek arra, hogyha kapnak valamilyen ö, támogatást, hogy hogyan járjanak el? Hogy továbbra is foglalkoztassák az illetőt? A gondom az, hogy egy mechanizmust felállítunk, támogatjuk a foglalkoztatást, és végül felveszi a munkáltató a támogatást, és utána nem biztosít foglalkoztatást. A nemzeti parlamentek tagjai következnek, Axel Scheffer kollégánk, majd Maria Platz, Axel Scheffer Európai Parlamentben jól ismerjük, mert az Európai Parlament tagja volt, tehát a régebbiek jobban jól ismerik. 94-től 99-ig voltak az SPD-nek az elnöke a Bundestagban, és az Európai Ügyek Bizottságának nagyon három percre kap szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, négy megjegyzésem van. Az első megjegyzésem a következő. Nagyon jónak tartom, hogy az Európai Parlament elfogadta ezt a jelentést, mi szerint a ifjúsági garanciát is elvárják, és nemzeti parlamentek képviselőiként szerintem önként vállalt kötelezettségé kéne ezt tenni, hogy ezt a jelentést, mint számos más jelentést is napirendre tűzünk a oda-haza tanácskozásaink során a tagállamok szintjén. Ez a leghatékonyabb formája annak, hogy hogyan tudunk a jövőben együttműködni, hogyan tudjuk összekötni a dolgainkat. A második pont, én azt támogatom, hogy a garanciákért harcolni kell, mert a garancia az felelősségvállalást jelent a politika részéről, és a politikai felelősség pedig összefügg az állammal valahol. Vagyis egy állami felelősségvállalásról beszélünk összességében, ha azt akarjuk, hogy Persze nem akarjuk, hogy az áll, állami intervencionizmussal vádoljuk, váltsuk fel a gazdaságot, de időnként lépni kell. A harmadik megjegyzés, Németország az évezred elején Európában gyakran érdemelte ki az Európa beteg embere jelzőt. Aztán jöttek a nagy strukturális reformok, és bizony egy szociáldemokrata kancellárnak ez a hivatalába került, de hát azt látjuk, hogy ennek a politikának a gyümölcseit Merkel asszony szedi le. Három fontos elem volt ebben. Az első, meg kell takarítani, másrészt viszont beruházni kell, ahol erre szükség van, a harmadik pont pedig strukturális változásra, szerkezetváltásra van szükség. Mindet meg kell tenni, és nagyon nehéz, de ha csak megszorítunk, csak megtakarítunk, akkor ez egy spirál, ami lefelé visz bennünket, és csak súlyosabbá teszi a problémákat. Egy negyedik pont pedig, amelyet ki kell mondani, Tudom, nemzeti parlamenti képviselőként ezt nem tehetjük, de az Európai Parlament egykori képviselőjeként szeretném itt kijelenteni, bizonyos harcokat ki kell bírnie, bizonyos harcokat meg kell küzdeni, hogy úgy mondjam. Én nagyon jónak tartanám, és ezt már mondtam a Bundestagban is, ha ebben a kérdésben is az Európai Parlament, amikor a középtávú pénzügyi keretről vitatkozik, akkor azt mondja a parlament, hogy ezt ebben a formában elutasítjuk, ami bírálják, igen, a német kormányt, vagy másokat, akik még többet akarnak megtakarítani, mert ez abszurd a volumenét tekintve és a negatív hatásokat tekintve. Ez tehát hozzátartozik a, neg- a vitához, vagyis, hogy a nemzeti és az Európai Parlament együttműködésében bátran fel lehet vetni ilyen kérdéseket is. Köszönöm szépen. Merci, on aura l'occasion Köszönöm szépen, lesz alkalmunk visszatérni erre a témára a munka második részében, amikor Lope Fontanyi asszony bemutatja a jelentését. Ezt a témát ugyanis ott hosszasan tárgyaltuk, most pedig Mária Plac asszonyi a szó, majd Marzi Cornelissen kolléga készület. Mária Platz tagja a munkaerő bizottságnak biz, Svá, Svédországban három percre kap szót, itt az EPP tagja lenne. Köszönöm szépen. Én az ifjúsági garancia ajánlással kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Annak tükrében, hogy milyen magas szintű munkanélkülés, az ifjúsági munkanélküliség Európában pozitívumnak tekinthető az, hogy a bizottság a válságból való kiutat vázolja azzal, hogy minden fiatalnak hozzáférést biztosítanak a munkaerőpiachoz. Úgy gondoljuk, hogy az ajánlások némi rugalmasságot megengednek, és különböző tagállamok rendszereihez ad, alkalmazni lehet, az ottani forrásokhoz igazítani. De fontos azonban az is, hogy egyértelmű jelzéseket küldjön az EU arról, hogy mennyire fontos az, hogy a fiatalok hozzáférjenek, megjelenhessenek a munkaerőpiacon. Ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Nagyon fontosnak tartjuk azt tehát, hogy ez a javaslat ne higuljon fel. Nyomon kell aztán tudnunk követni a végrehajtást. Az ifjúsági garancia tagállami végrehajtását a már meghatározott keretek között. Természetesen ugyanakkor arra is szükség van, hogy a szociális partnerek szerepét tiszteletben tartsuk, és a szociális párbeszédét. Köszönöm euh, a teljesen világos álláspontot, most pedig az Európai Parlament következik, utána pedig visszatérünk a nemzeti parlamentekhez, Roger Negrivel. Most Margin Cornelissen zöldek frakciójából az EP Európai Parlamentben, Hollandiából. Három percre kap szót. Köszönöm, a szociáldemokratáknál ülök ma. De azért megpróbálom. Nem annyira a tartalomra, sokkal in, eh, inkább arra összpontosítanék, hogy mi az, ami hiányzik demokratikusan. A szemeszterben ifjúsági politikával fiatalok eh, sokat foglalkozunk, de a fiatalokat nem vonjuk be ezekbe az országokból és a szemeszterben azonban nem csak fiatalok vannak, persze, akik nem vesznek részt ebben, hanem a nemzeti parlamentek, a társadalom, a szociális partnerek sem. Vannak nagy kivételek, szép kivételek, de nagy általában ez az igaz. Azt hiszem, hogy azt kell megnézzük, hogy mi az, amit a meglévő keretek között elérhetünk mind az Európai Parlament, mind pedig a nemzeti parlamentek oldaláról mit kell hangsúlyoznunk. Három rövid javaslatot fogalmaznék meg. Olyan kérdésekre, amelyekkel mi is az EP-ben foglalkozni szeretnénk. Először is minden tagállamnak idén be kellene nyújtani a nemzeti munkahely tervét külön hangsúlyal a fiatalokra. A bizottság 2012. január 31-ét határozta meg határidőnek, ezt nem tették meg az országok, nem tartották. Jó lenne, hogyha most a kormányok kötelezettséget vállalnának, és idén valóban benyújtanák a nemzeti munkahelytervüket, és tárgyalnának erről a, az EU szinten a, a kollégáikkal. A második javaslat. Minden tagállam tagállam vonja be a civil társadalmat, fiatalok szervezeteit, a nemzeti parlamenteket a nemzeti reformprogramok végrehajtásába, és az ország specifikus ajánlásokban július-júliusra kérjenek konzultációs tervet a kormányzatoktól, ott, ahol ez még nem létezik, vagy szervezzen a, szervezzenek valamit parlamentként ebben az irányban. A harmadik dolog pedig, hogy több kormány és parlament valóban mindenféle fajta tevékenységet szervez már, vannak innovatívak is közöttük. Erősítik a Nemzeti Reformprogram program körüli vitát, a belgák, mindenfélét, a hollandok kerekasztalt beszélgettek, tehát van jó gyakorlat. Fantasztikus lenne, hogyha a különböző nemzeti parlamentek titkárságai eszmét, eszmét cserélnének arról, hogy hogyan próbálják, hogyan lehet, hogyan tudják a parlamentek az érintetteket bevonni, és megint csak a már meghatározott keretek között, e, talán egy kicsit demokratikusabb, legitimebb formában. Köszönöm szépen nagyon konkrét javaslatokat. Visszatérnék a nemzeti parlamentekhez. Roger Nigri szólalna fel, szocialista és demokrata frakcióból. Luxemburg parlament. Három percre kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán jobban ki kellene fejteni a szolidáris gazdaságot, akkor, amikor a fiatalok drámai, a munkanélküliek, ez prioritás lehetne. Így a szociális életből nem lennének kizárva a társadalom életéből. Meg kell találni a módját, hogy hogyan kerüljön közel az, a szektor a fiatalokhoz. Az ifjúsági garancia talán a szolidaris gazdasághoz kapcsolódhatna. Talán így könnyebb lenne elérni a kívánt célt. Köszönöm. Köszönöm szépen a vita fényében az öt előadóhoz fordulok, hogy lássam, ki szeretne szót kapni, hogy néhány zárószót mondjon, reagáljon arra, ami elhangzott. Én is szívesen visszatérnék erre, de hát Filatov asszony is szót kér, tehát szívesen szót adok. Elsőnél jelentkezett, elsőnek kapszott Oleg Christensen, ön is, nem. Most kell mondani, 1, 2, 3, 4. Két perc fejenként. Filatov asszony. Näihin kysymyksiin, joita tässä esit... Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket felvetettek, azokkal elmondhatom, hogy igaz, hogy a rövidtávú munka az nem megfelelő megoldás a fiataloknak, de, a, de ez a fajta munka még mindig jobb, mint hogyha egyáltalán nincs munka. Amikor a munkahelyteremtést támogatja a kormány, az igazából működhet, és működik is, mert még hogyha az általános foglalkoztatási helyzet jó is, nagyon sok fiatal sérülékeny, sokan nem kapnak munkát, még akkor is, hogyha tehát, nincsen tapasztalatuk, nincsen meg a, nem tudják az alapvető feltételeket kielégíteni. A támogatás, illetve a kormányprogram ezeket a hiányosságokat próbálja kiegyenlíteni. Finnországban az ifjúsági garancia bevezetésével tulajdonképpen Széleskörű ér- eh, konzultációt folytattunk az érintettekkel, a fiatalokkal, Facebookon, eh, stb. Megkérdeztük tőlük, hogy mit akarnak. És a plusz kihívás az ugye az volt, hogy hogyan lehet ezt a párbeszédet életben tartani. Ugye nem, az nem jó, hogy a felnőttek megmondják a fiataloknak, hogy mit csináljanak. Nem, tudnunk kell, hogy a fiatalok milyen jövőt akarnak építeni maguknak és a támogató szolgálat itt lép be a képbe. A nagy kérdés ugye az általános foglalkoztatás politika a munkahelyteremtés. Mert hogyha túl kevés a munkahely kínálat, akkor a fiatalok szenvednek. Ole kristensen jön, hogy egy kicsit váltsunk. Igen, jó példa a Finnország. A, nagyon jó, hogy a fiatalokat megkérdezik. Ez kimondottan fontos. Két megjegyzés van, amelyre visszatérnék, ami elhangzott. Az egyik eh, képviselő Hollandiából azt mondta, hogy nem az állami szektornak, hanem a cégeknek van lehetősége arra, hogy munkahelyet teremtsenek. Luxemburg viszont azt mondja, hogy vannak olyanok is, amelyek aktivizálhatják a fiatalokat. Tehát ez egyfajta vegy, keverék. Aktivizálni kell a fiatalokat, nem szabad túl sok generációt elveszítenünk a jövőben. Beszélünk arról is, hogy nagy kihívás a demográfia Európában egyre több az idős, és egyre kevesebb a fiatal, de hogyha nem tudjuk aktivizálni a fiatalokat, akkor elveszítjük őket a jövőben. Tehát egy, egyfajta kombinációra van szükség. Az állami szektornak kötelezettsége a fiatalok aktivizálása, hogy tisztességes életük lehessen a jövőben, és ez nem pusztán Európa vagy EU, hanem a 27 tagállam is kell, hogy finanszírozza. Ez egy, mint mondtam, tehát együtt, kombináció, és mindenki élvezi majd annak az előnyét, ha fiatalokba investálunk. Köszönöm szépen. Zsonyi Zsinyó Aspiro Pilar. Önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány általános megjegyzés. Úgy gondolom, hogy Európa valóság, de nagyon különböző valóságokból áll össze. Minden országnak megvan a gyenge és erős pontja maga, gazdasági, társadalmi valósága. baszk vagyok nálunk, 30% alacsonyabb munkanélküliség, mint a spanyol átlag. Nem homogén a helyzet. 57% a fiatalok munkanélküliségi aránya Spanyolországban, ez elviselhetetlen, tenni kell. Értem, hogy a valós gazdaságot kell támogatni, de mi a valós gazdaság, hogyha a kormány úgy dönt, hogy autópályát épít, az valós gazdaság? Ilyen kérdéseket kell feltenni. Bizonyos manőverezési lehetőség van. Azt hiszem, sikerül megállapodnunk. Szarkász úr Sanyarország abban a helyzetben van, amelyet ismer. Óriási erőfeszítéseket teszünk. Az a ö, párt, amelyről beszéltünk, ö, amelyet képviselek, nem tartja be az ígéreteit, növeli a az adókat, csökkenti a járadékokat. Miért? Azért éppen, hogy megoldjuk a problémát, és szava hihetők legyünk. Visszanyerjük Európa és a világ bizalmát. Ez hosszú távon a foglalkoztatást és a növekedést visszahozza. 300 ezer dolgozó van a szövetkezeti szektorban, de főleg 40 év alattiak. Itt függ össze a kor és az, hogy a szociális gazdaságban dolgozik valaki. A pénzügyi válság majdnem minden gond eredője. Van olyan vállalat, amelynek nincsen finanszírozása, de amely be kell zárja a kapuit, mert nem fizetnek neki a saját adósai. Emiatt is módosul a munkaerő piac. Még sok munka vár ránk, gondolkodási munka és akció is. Felszorolásában kétszer Két dologra is emlékeztetett. A demográfia, Európa öregedés, Európa jövő nélkülisége, és hogy sok ország ö, gyakorlatilag demográfiai öngyilkosságot követel. Erről igenis ö, beszélni kell. Ö, elő kell segíteni a születési arányszám növekedését, úgysem hoznak azonnali ö, eredményt. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a szót megadom a fiatalok foglalkoztásával foglalkozó jelentés előadnak Cicefkászajnak. Pani Przewodnicząca, jak widzimy, e, ta dzisiejsza debata pokazała, że bez współpracy z państwem... Köszönöm szépen. Ez a vita megmutatta, hogy a tagállamok közreműködése nélkül nem leszünk képesek arra, hogy a munkaerőpiacon javítsuk a fiatalok helyzetét. Vagyis szükség van az együttműködésre európai szinten. Köszönöm az összes konstruktív hozzászólást, az építő jellegű megjegyzéseket. finn kolléganőnek szeretnék köszönetet mondani. Az esélyek térképe, kártyája, hogy 10 hónapon keresztül valakit foglalkoztatni lehet, az egy jó dolog, és 700 euróban részesül a munkaadó minden egyes foglalkoztatottért erre az időszakra. Ez egy jó elképzelés, jó ötlet. Azt gondolom, hogy a foglalkoztatási garancia a fiatalok esetében itt a foglalkoztatási szakbizottságban merült fel, és Perez elnök asszonynak szeretném megköszönni, hogy ebben segített, és tényleg bízom abban, hogy olyan jelentés születik, amely nem egy papírtigris a jövőben, hanem ez a dokumentum tényleg a fiatalok helyzetét változtatja meg a munkaerőpiacon. Bízom abban, hogy konstruktívan tudunk együttműködni, és abban, hogy a politikai frakciók ebben megegyezésre is tudnak jutni. Mert ezt rendkívül fontosnak tartom. Tényleg azon kellene dolgoznunk, hogy ne veszítsünk el egy generációt. Végül pedig szeretnék eh, az, arra is reagálni, amit Zuber asszony mondott. Azt mondta, hogy mennyire fontos a biztonság hogyha fiatalokat alkalmazunk. És ez valóban így van. Ez egy központi jelentőségű téma. Gyakran a munkaadók kihasználják a helyzetet, illetőleg alássák idővel. Egyébként, ami engem illet, én már egyetemi hallgatóként saját céget alapítottam, és tudom, hogy milyen nehéz volt ez, emlékszem rá. Vagyis, ha minden munka, a munkaadónak fel kéne vennie egy gyakornokot, azt hiszem, az mindenki számára azért nagyon nehéz lenne ezt kötelezően előírni. Köszönöm szépen, én is konklúzióképpen hat megjegyzést szeretnék tenni. Ime az első. Úgy gondolom, hogy a fiatalok foglalkoztatása már egy elveszegetett nemzedék kérdését veti fel. Már pedig a fenntarthatóságra nagyon érzékeny Európa. Most már ö, a ö, sustainability-t ö, durabilitével, tartósággal, fenntarthatósággal fordítják franciára. Ne felejtsük el, hogy itt gyakorlatilag egy nemzedéket lehet elvesztegetni a mai idősödő társadalmunkban. Tehát ott kell lennünk, ahol szükség van ránk, hogy a globalizáció kihívásaira megfeleljünk. Ez nagyon fontos kérdés. Amikor a nagy stratégáink, nagy szakértőink azt mondják, hogy X utat kell kövessünk, akkor elgondolkozzunk. Először az innovációt említik. Hogyha ez a helyes út, akkor leginkább az ifjú nemzedék tud megfelelni az innováció kihívásának, mivel tudjuk, az innováció első számú forrása, jó, hát az idős bölcseknek sok ötletük lehet, de még több a fiatal titánoknak. Ezt nagy lelkűségből is át kell adni a fiataloknak. Ha nem tesszük meg nagy lelkűségből, akkor önzésből. Ők tudnak értéket létrehozni. Fiatalokat kell tehát munkába állítani. Második megjegyzés. Bakker kollégánk Hollandiából szólt erről. A drop-outot, kiesést el kell kerülni. Van, akinek nincsen mm, képesítése, ez komoly kihívás, és ezt egy biztossal is lefolytattam ezt a vitát, beszéltem a fiatal képességéről, az innovációban, azt mondta, hogy hát a fiataloknak nincs szakszékepesítésük, de azért, mert az oktatás, a gyakornokság és a munkaállítás, mi rosszul oldjuk meg. Nem mondhatjuk azt, hogy mindenki, aki munkanélküli, szakképzetlen az állásfoglalásunkban kimondjuk, hogy oda kell figyelni a fiatalokra 30 éves korig azokra, akik a, az oktatási rendszerből kikerültek. Spanyolország például, de nem csak Spanyolországban. Fiatal diplomások sem találnak munkát. Nem csak a szakképzetlenek kérdése van itt, hanem az a kérdés, hogy az egész munkaerőpiacot meg kell nyitni a fiatalok előtt. Szeretnék reagálni arra, amit Konszinos kollégánk mondott. Ezek a számok Jacques Delorosiert, ezeket a számokat Jacques Delorosiert azt szereztem. De hát mindenki hozzáfér, akit érdekel. Ez. Azok, akik ma munkások, nem végezték el a középiskolát, de Németországban van munkájuk, 16%-ot képviselnek a piacból. A német munkások 16%-a nem végezte el a középiskolát Görögországban, ez 70 százalék, Portugáliában 46 százalék. Azaz, még az alsó fokú képzettség, még a ö, kevésbé ö, képesítés igényes munkáknál is kell képesítés. Most pedig rátérnék a foglalkoztatás tervezésére. Talán ez kéne legyen a fő témája a vitánknak. Az ex ante koordináció értelmét meg kell érteni. Ez prioritás. Konrád asszony szavaira is utalnék. Nem elég a beruházásról és a növekedésről beszélni. A foglalkozás legyen prioritás. Minden tagállam meg kell mondja, hogy ez hogyan fogja megtenni hogyan köti össze a növekedés a foglalkoztatással, és amikor az Európai Bizottság az országokat egyesével tárgyal, nem csak a költségvetési szigort nézi, hanem az egyensúlyt is, amelyet Axel Scheffer említett, a strukturális reformok és a foglalkoztatás között. Andor biztosnak idén, idézem a szavait, a nemzeti programokba bele kell kerüljön a fiatalok munkába állítása. Negyedik megjegyzés. Kellen Marget Konrad kollégánk megjegyzésére ö, utalnék. Az európai parlamenti kollégák kívülről tudják, mert minden ülésen elmondom, elnézést kérek tőlük ezért de úgy vélem, hogy objektív megfigyelése az európai gazdaságnak, még a válság előtt arra kényszerít bennünket, hogy a növekedési stratégia, a zöld növekedési stratégia sem elégséges a foglalkozási kérdések megoldására. Tíz a válság előtti tíz évben a növekedés kb. 2% volt. Mindig is azt mondták, hogy 2%-os növekedéssel lehet munkahelyeket létrehozni. És még akkor sem hoztuk létre elég munkahelyet. Ezért ebben a helyzetben fel kell használni a Lisszaboni szerződés eszközeit, amelyeket senki nem használ. Milyen eszközök? A kilencedik cikket például, amely kimondja, hogy amikor az Európai Unió politikát valósít meg, bármilyen politikát, meg kell vizsgálja a hatását szociális téren és a munkahelyteremtésben. A hatás tanulmányozása az nem csak azt jelenti, hogy hatás tanál, tanulmányt írunk, ezt megrendeljük egy ö, cégtől. Ez a minőségi vizsgálatot jelenti. Ötödik megjegyzést. I have a dream, van egy álmom. Azt hiszem, ugyanazt tehetnénk, mint egyes nemzeti parlamentek az FTT-vel. Van egy EU kezdeményezés, és ez átvezet a nemzeti parlamenthez. Most mi történik? Van ilyen ifjúsági garancia Finnországban, Ausztriában is kísérleteznek vele, Luxemburgban, Franciaországba is bejön ezzel a nemzedéki szerződéssel, contrat de génération, megpróbálhatnánk ezt összefogni, és kezdeményezni minden tagállamban, hogy az ifjúsági garanciát a kormány látásterébe emeljük. És valósággá váljam. Remélem, hogy az ír elnökség jó konklúziókhoz vezeti az EBSCO tanácsülést. Végezetül pedig válaszolnék arra, amit svéd kollégánk mondott, nem szabad felhigítani a most tárgyalt javaslatot. A bizottság ugyanis egy jó kompromisszumot javasolt. Kompromisszum, mert tovább kéne ö, menni, de jelenleg az, ami előttünk hever, azt hiszem elfogadható mindenki számára, beleértve, ezt nagyon hangsúlyosan mondom, négy hónapon belül az ifjúsági garanciát érvényesíteni kell. A finn példát említette, és ez bizonyítja, hogy a négy hónap fogalma miért fontos. Mert négy hónapon belül kell elkapni a grabancát a fiatalnak, hogy ne süllyedjen el. Egyes azt mondják a tárgyban, hogy ó, ez lehetne hat hónap. Nem, éppen erről van szó, hogyha komolyan veszük az ifjúsági garanciát, akkor négy hónap, nem öt, nem hat. Remélem, hogy ilyen alapon tudjuk folytatni a munkánkat együtt, és hogy impulzust fogunk adni ennek a prioritásnak, és ez a valóságban is megnyilvánul, és a pénztárcát birtoklók is ezt ezzel egyetértenek. Nos, befejezzük a munkammel részét. Köszönöm szépen a szakértőknek a nemzeti parlamentekből és a, ö, az Európai Parlamentből. Tapsoljuk meg őket! Kérem, hogy fáradjanak le az emelvényről, mert eh, át kell szerveződnünk a munka folytatásához a válság hatásáról. Thank <laughs> you. Oké, okay, bien... Uh... Nos, eh, akkor azt javaslom, hogy foglaljanak eh, helyet a rövid szünet után, és eh, folytassuk a második üléssel, amelynek nagyon fontos a témája, a szociális hatása a gazdasági higazító programokban programoknak azokban a tagállamokban, ahol pénzügyi nehézséggel küzdenek. A panel tagja három kolléga, ketten nemzeti parlamentből származnak, munkaügyi bizottság portugál parlamentből Canavaro úr, valamint a Szociális Ügyek Bizottság alelnöke Lettországból, Azékradas úr. Biztos nem jól ejtettem ki a nevét, de megpróbáltam. És az Európai Parlamentet képviseli Veronika Lope Fontanier kolléganő, aki jelentéstevő ebben a témában. Szeretnék emlékezhetni arra, ami az előbb elhangzott. Milyen fontos ez a téma, hogy hallassák a hangjukat azok, akik a társadalomra való hatást vizsgálják, főleg amikor a multiplikátor hatását vizsgálják a gazdasági szakértők a megszorító intézkedéseknek. És ez nem a növekedést segíti elő, hanem a helyzet romlását a foglalkoztatásban. Az Emple szakbizottság vizsgálja azt, hogyan szakad le a népesség egy része a kiigazítási programok következtében. Így nagy a felelősségünk, hogy hallassuk hangunkat. Azonnal meg is adom a szót a e, három szakértő parlamenti képviselőnek, azt mondom, így mondanom, először is Zsodi Manuel Canavaro kap szót tíz percre. a munkaügyi bizottság elnöke a portugál parlamentben önni a szó. Je vous adresse mes compliments, Madame la Présidente. Szeretnék gratulálni és üdvözölni az asszonyt és a kollégákat. Pocsiz. Nem portugálul szólok az előbb. Portugálul fogok hozzászólni. Portugálul fogok hozzászólni. Ami a szociális hatásokat illeti, a konszolidáció, a költségvetési konszolidáció alapján, ez egy óriási kihívást jelent a hazámban. Ehhez, erről szeretném elmondani a véleményemet. Szakbizottsági elnök vagyok, de tagja vagyok olyan, egy olyan pártnak is, amely támogatja a portugál kormányt a politikájában. Ennek ellenére objektív és semleges képet kívánok nyújtani. Tudományos kutatásokat is végeztünk, és függetlenül attól, hogy mit csinálunk, annak mindig van politikai hatása. A költségvetési konszolidáció nyilvánvalóan kihat az egyes tagállamokban a szociális helyzetre, és jelentős politikai költségekkel járhat egy ilyen költségvetési konszolidáció. 2011-ben a portugál kormány az imf felé és az Európai Bizottsággal aláírt egy megállapodást, viszont bizonyos mutatókat betartanak, ezek azonban nyilvánvalóan a portugál emberek életére negatív hatással voltak. Portugália jelentős fárdozásokat tett annak érdekében, hogy konszolidálja a költségvetési helyzetet, ezt a bennünket támogatózmények el is ismerték, és a pénzpiacok is elismerték. Ezzel azt szeretném mondani, hogy továbbra is folytatjuk a megtakarítási programokat, megszorítási programokat, de de hát nyilván az is igaz, hogy ennek lehet negatív hatása is, de azt látni kell, hogy a munkanélküliségi ráta például 5%-kal növekedett. A munka, fiatalok munkanélkülisége pedig különösen magas. A hosszú a munkanélküliség, a fiatalok munkanélkülisége még a tartós munkanélküliséget is meghaladja, és hogyha megnézzük a költségvetési konszolidáció előtti helyzetet, akkor láthatjuk, hogy időközben még rosszabb a helyzet bizonyos területeken. Portugália szociális mutatói arra mutatnak rá, hogy a polgárok élete megnehezedett, egyszerűen azért is, mert az állami támogatásokat is csökkentették. Ez egy rendkívül fontos tényező volt. A portugál kormány megpróbált a szociális partnereivel kollektív szerződéseket kötni tárgyalásokat követően, és a baloldali szakszervezetekkel is így elkezdtük egyeztetni a konszolidáció érdekében. A baloldali szakszervezetek egyébként szintén támogatják a megállapodást, és a baloldal a parlamenten belül is be tud állni a megállapodás mögé, ez egyszerűsíti a dolgot. Le, tehát azt láthatjuk, hogy abban egyetértés van, hogy ösztönözni kell a gazdaságot, impulzusokat kell adni, és ezen belül abban is, hogy mindenek előtt a fiatal embereknek kívánunk segíteni. Fontos az is, hogy a, az önkormányzatok, a települések támogassák a fiatalokat, hogy munkahelyeket teremtsenek abban a reményben, hogy a fiatalok aztán találnak is egy munkahelyet. Itt mindenek előtt arról van szó, hogy a tartós munkanélküliséget kell leküzdeni. Nagyon szorosan együtt működünk, az összes párttal annak érdekében, hogy a megszorítások hatásait mérsékelni tudjuk. Szeretnénk a középtávú hatásokat is mérsékelni, csillapítani. Mindenek előtt a sérülékeny lakosságcsoportokra ügyelünk, akiket ezek a megszorítások érintenek, olyanokról van szó, akiknek a jövedelme a nemzeti átlag alatt marad, az országos átlag marad, olyanok, akiknek problémát jelent az élelmezés, és hát külön figyelni kell a fiatalokra, akik eh, nem tudnak iskolába járni a pénzügyi problémáik miatt. Aztán szeretnénk az eladósodott családokat is támogatni. Fontos, hogy segítsünk nekik, hogy hitelekhez jussanak a bankoktól. Az állami kiadásokat befagyasztották egyébként, további csökkentésekre is számítani lehet 2014-ig is akár, ez persze nem könnyű, nem könnyíti meg a helyzetünket, de igyekszünk itt is csillapítani a hatásokat azok esetében, akkor túl nagyok lennének a hatások. Politikai intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a politika szociális hatásait meg tudjuk ragadni. Ehhez arra van szükség, hogy párbeszéd alakuljon ki közöttük és a polgárok között, hogy megértsék, mit szeretnénk. A szolidaritás az egyik nagyon fontos felvetés itt a családokkal való szolidaritás is egy rendkívül fontos aspektus. Ezek tehát azok a dolgok, amelyek segíteni tudnak nekünk a céljaink elérésében. Azt szeretnénk elérni, hogy mindenki hozzájárul a maga keretei között a helyzet javításához. Számos hálózat is kialakult, amelyik itt dolgozik. Számos társadalmi csoport kezdett el dolgozni egymással, szolidaritást mutattak, és ezen az úton, ezen a módon sikerült megoldásokat találni közösen is. Nyilvánvaló, nem lehet a makroökonomiai problémákat mikro gazdasági szinten megoldani. Másképp kell hozzáállni a két területen, de az eredmény azt mutatja, hogy a portugál polgárok tényleg nagyvonalúan dolgoztak, és szerintem az európaiaknak is figyelembe kéne ezt venni. Köszönöm szépen. Arvis Adiraden kap szót, Szociális és Foglalkoztatási Ügyek Bizottsága lett parlamentben 10 percre kap szót. Um, Köszönöm szépen. Mielőtt a letálláspontról beszélek, Először is szeretnék köszönetet mondani elnök asszonynak ahhoz, hogy az előző témát egyáltalán napirendre tűzte, kiválasztotta. Még hogyha visszafogott is az állásfoglalásunk, úgy gondolom, hogy a mai vita megváltoztatta a felfogásunkat, és remélem a kormányét is meg tudjuk majd mi változtatni. Kedves kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek e hét eseményein és nagy megtiszteltetés számomra az is, hogy a litván parlamentet és tapasztalatokat elmondhatom önök előtt. Min, az elmúlt néhány hét, héten országomat dicsérték és kritizálták is, úgyhogy én tulajdonképpen azokról a következtetésekről szeretnék szólni, amelyeket a, velünk kapcsolatos eljárásban vontunk le. 2002 és 2011 között igen jelentősen emelkedett a GDP, és a gazdaság helyreállt. Jelentős pozitív előrejelzések voltak a jövőre nézve is. A litván kormány, bocsánat, a lett kormány azonban igen népszerűtlen intézkedéseket kellett, hogy hozzon a válság bekövetkezését követően. A nemzeti pénzpiacok bizalmát azonban a pozitív eredmények alapján sikerült visszanyernünk. A válságkezelés kapcsán természetesen nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy jelentős támogatást kaptunk az EU strukturális alapjaiból is. Lettország a válság idején megpróbálta természetesen a lehető legjobban felhasználni ezeket az alapokat arra, hogy képzést biztosítson a munkavállalóknak. De természetesen nagyon sok probléma van, amely a megszorító intézkedésekből azok gazdasági helyzetre való, illetve az egyén anyagi gazdasági helyzetre való hatásából származik. Az Eurostat adatai szerint a bérek csökkenése, munkahelyek csökkenése alapján a, a letállampolgárok a 2002-2010-es mintegy 28%-os bérnövekedést követően bércsökkenést éltek meg. Elsősorban két, két csoport a 24 évnél alattiak és az 55-64 közöttiek. A negatív társadalmi hatások elhárítása érdekében egy szociális biztonsági háló stratégiát doldoztunk ki, amely hatékonynak bizonyult az azonnal intézkedésekkel együtt. A kormány ingyenes orvosi ellátást biztosít, és minimális jövedelmet, ami családtagonként kerül kiszámításra. A önkormányzatok szociális jellegű munkáját segítjük, és igen széles szakképzési programhoz való hozzáférést biztosítunk. A magas munkanélküliséggel küzdő területeken is igyekszünk átképzést és megfelelő vagy elegendő jövedelemszintet biztosítani. A szegénységi kockázatot intézkedéseinkkel sikerült a felére csökkenteni. A válság idején a legnagyobb veszteség az az volt, hogy igen nagy volt az elvándorlás. A munkanélkülieknek különböző okoknál fogva jelentős része elment, Lettországnak mintegy 10%-a keresett más országban munkát. Országunk programját arra hegyezi ki, hogy visszahozza ezeket az embereket, hiszen ez a jövő politikájának sarokköve. 2009-11 között a munkanélküliek száma az aktív korú munkanélküliek korú ö, száma igen nagy volt, és a munkanélkül, és a, munk, és a foglalkoztatottak 35%-a munk, béren volt. A munkanélküliség növekedése tartós hatással van a társadalomra is. A szociális kirekesztés éppen ezért a mai napig a politikai programunk egy fontos célpontja. Reméljük, hogy idén sikerül a szegénységi szintet tovább bocsánat, a szegénységet tovább csökkentenünk, elsősorban a gyermekekkel élő családok körében készek vagyunk arra, hogy tanuljunk, az EU együttműködési mechanizmusokon bevált gyakorlatokat átvegyünk, a nemzetközi szervezetektől is, mint az OECD-től is. Úgy gondolom ez a mai nap kiváló alkalom arra, hogy elmondjuk elképzeléseinket arról, hogy hogyan lehet előrelépni hogyan lehet a szegénységet visszaszorítani egyéb szociális kérdések megoldásával együtt. A 2020-ig terjedő szociális terv úgy gondolom a sikeres reformfogatók keretében kerül megvalósításra. Igyekszünk a lakosokat visszacsábítani országunkba. Próbál, azon is gondolkozunk, hogy az adóterheket módosítjuk. Egy másik probléma az árnyék gazdaság. Világos, hogy ez egy nagyon kemény harc. A 2020-as célkitűzések és a 2012-es eredmények azt mutatják, hogy a szociális problémák továbbra is idén is megmaradnak. Ezek közül sokat meg kell oldani. Jelentős házi feladatunk van, tehát dolgunk van otthon a szegénység csökkentésé, visszaszorításában, a kirekesztés csökkentésében és a szociális támogatások javításában. Nagyon fontosnak tartjuk ezen kívül azt is, hogy a nemzeti parlamentek részt vegyenek a különböző döntésekben, és megfelelő politikai támogatottságban legyenek. A politikai legitimás, legitimitás fontos a döntések meghozatalánál. Az európai szemeszter legnagyobb kihívása az, hogy a foglalkoztatás, a, a szociális, gazdasági és pénzügyi politikák szinergiáját elő tudjuk hozni, annak érdekében, hogy ne felejtsük el, illetve azzal együtt, hogy nem felejtjük el a legfontosabbat, az egyént. A politikusoknak figyelembe kell venni azt, hogy a szegénység és a munkanélküliség nem oldható meg rövid távon, azonnal. Az új munkahely teremtés tempója azonban a gazdaságtól függ. Éppen ezért dinamikusan arra kell összpontosítani, hogy olyan munkaerőpiacot teremtsünk, amelyben aktív résztvevők vannak, és megfelelő lehetőséget biztosít a növekedéshez a szociális partnereknek segíteni kell ezt a folyamatot. A megszorító intézkedések csapdát jelentenek. Igen, hosszú időbe fog telni, mire gyümölcsét látjuk munkánknak. De hatástalmányokra szükség van, különösen akkor, hogyha szűkösek a források. A megfelelő hatékony pénzügyi allokáció sokat segít. a válság alatt és után is úgy tűnik, hogy a szociális támogatások iránti igény egyre nagyobb lesz. Nagyon fontos éppen ezért, hogy emeljük a szociális kiadásokat, de nehogy túlzattan. A válságot követő időszakokban pedig nagyon fontos, hogy a korábbi tapasztalatokat, tanulmányokat, például a világbankét az intézkedéseink módosításában felhasználjuk. A válság során sikerült intézkedéseinket javítani, ez persze reménykeltő a jövő számára. Így tudunk megfelelő célkitűzéseket biztosítani az állampolgárok jólétének növeléséhez. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy más országok tapasztalataiból tanulni kell, nem szabad hátradőlnünk és pihegnünk, hanem ösztönözni kell e lakosainkat, hogy hazajönnek, és bízzanak jövőjünkben ország. Merci beaucoup de ce témoignage. Köszönöm szépen a nagyon konkrét tudnivalókat arról, hogy mi a helyzet az önök országában, és mire vállalkoznak. Most pedig meghallgatjuk legutolsó előadónkat, Veronika Lope Fontanyét, aki jelentéstevő az európai szemeszterben a 2013-as növekedés vizsgálatról. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm, teljesen egyetértünk. Elmúlt héten elfogadta a szakbizottságunk az európai szemeszterrel kapcsolatos közleményt, támogatjuk az említett nyolc prioritást. Mindenek előtt az Euró 2020-as stratégia céljait kell teljesíteni, hogyan tudunk munkahelyet teremteni növekedési stratégia segítségével, és hogyan tudjuk erősíteni a fiatalok munkahelyteremtését. Erről részletesen beszéltünk, aztán vannak más foglalkoztatási programok is, amelyek a beruházások szükségességét hangsúlyozzák, hogy fel lehessen lépni a szegénységgel, a szociális kirekesztéssel szemben. Úgy vélem, hogy abban egyetértünk, hogy a fiskális konszolidáció témája is rendkívül fontos. Ezeket a pontokat mindenképpen részletesen meg kell vitatnunk, szerintem, mert nagy jelentőségük van, és érintik a szociális programok szociális hatásait is. Pillanatnyilag vita folyik egyébként a költségvetési konszolidációkról a tagállamokban, milyen eredmények születtek, milyen álláspontokat lehet elfogadni. Természetesen számos lehetőség van. Vannak, akik azt mondják hogy szélsőségesen, hogy nagyon jelentős adókonszolidációra van szükség, ez a legfontosabb cél. Mások persze más hangsúlyoznak, azt mondják, a kiadásokat kéne erősíteni, hogy a fenntarthatóság megmaradjon. És akkor vannak további pozíciók is. Azt hiszem, ezeket figyelembe kéne venni a jelentésünkben a válság arra késztet bennünket, hogy adó és fiskális oldalon intézkedéseket hozzunk 2009-ben, 2010-ben. Nagyon komoly lépéseket kellett tenni. A fiskális deficit elérte a 6%-ot, egyébként pedig az EU-ban összességében 60-90%-ra növekedett az eladósodottság, és fontos azt is hangsúlyozni, hogy a nemzeti eladósodásra is választ kell adni. Ez összefügg a költségvetések fenntarthatóságával és a tagállamok pénzügyi helyzetével. Aztán vannak olyan programok is, amelyek rendkívül agresszívak, amelyek komoly megtakarítást követelnek, és arra késztetik a polgárokat, hogy fogadják el a jelentős csökkentéseket. Azt hiszem, hogy itt ebben sikerült eljutni most a határokig mi az, amit még a szociális fenntarthatóság elvisel. Egyes országok, mint az én hazám is sajnos, Spanyolország meglehetősen negatív számokat mutat, 26% összességében, és ezt már láttuk az imént, öt fiatalból egyetlen egy Európában munkanélküli, ez 22%-ot jelent, de van olyan ország, ahol 50%-ra jut a, munka, a fiatalok munkanélkülisége, és a helyzet tulajdonképpen az elmúlt évben tovább romlott. A 2013-as kilátások továbbra is pessimisták. Ami pedig a munkaerőpiac felosztását illeti, ez időközben rögzült, a hosszú távú munkanélküliség, a tartós munkanélküliség ijesztő, riasztó, az átlag jövedelmek csökkentek, a háztartások szintjén a szociális intézkedésektől való függés is erősödött. A munkanélküliség, a, a szegénység növekedéséhez vezetett, még a foglalkoztatottak körében is, de minden nemű lakossági csoportban érezteti ez a hatását. És ez összefüggésben azzal, hogy adott esetben az euróval kapcsolatos kételyek lassan csak-csak eloszlani kezdenek, és a nemzeti eladósodottság is valamilyen jobb képet mutat, mint elmúlt évben. Nos, ilyen értelemben a fiskális konszolidáció fontos szerephez jutott. Azt gondolom, hogy mindennek el kell gondolkodtatnia bennünket, hogy tényleg szükség van-e a konszolidációs intézkedések során arra, hogy ilyen jelentős kurtításokat végezzünk, vagy van-e lehetőség egy kevésbé agresszív politikára is. Mindeddig egy sok terápiát alkalmaztunk a betegre, annak érdekében, hogy javuljon a helyzete, hogy gyógyulni kezdjen, meg kell változtatni a terápiát. A következő hónapokban nagyon jelentős nehézségekkel fogunk szembesülni a gazdaság még mindig gyenge, a szociális hatásai a válságnak pedig még mindig nagyon erősek. Ami azt jelenti, hogy Európa 2013-ban visszatalálhat a növekedés útjára, és 2014-ben konszolidálódhat hogy általában a helyzet. Persze különböző helyzetben vannak az egyes országok, a negatív eh, prognózisok mindenek előtt azokat az országokat érintik, ahol nagyon jelentős adóintézkedésekre volt szükség, a szociális mutatók helyenként meglehetősen negatívak adott esetben. A pénzügyi stabilitás lassan visszatér, megtalál bennünket újra, és vannak viszont olyan országok, akik nem dőlhetnek hátra egyelőre, ezért a növekedést kell előnyben részesíteni. Itt az ideje, hogy a gazdaságpolitikánkat újra átgondoljuk. Fontos, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk a költségvetési konszolidáció és a szociális hatások között, a szociális politika között. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési konszolidációt ugyan meg kell őrizni, nyilvánvaló, hogy az eladósodás túlságosan magas pillanatnyilag, a fenntartható állami kiadások az feltétlenül előtérbe kell, hogy maradjanak, de az arányosság alapján kell közelítenünk a témához, és lehetővé kell tenni a növekedést. Ezt így fogadtuk el a foglalkoztatási bizottságban. Azt mondtuk, a fiskális konszolidációra szükség van, de differenciáltan és arányosan kell alkalmazni a lépéseket, hogy biztosítsuk azt, hogy a gazdaság kiheveri a fáradalmait, és így haladjunk tovább. Persze országokként differenciáltan kell látni a konszolidációt egy-egy országnak eltérő lehetőségei vannak. Ha valahol 100%-os az eladósodottság a GDP-hez képest, akkor nem igen lehet expanzív gazdaságpolitikát folytatni. Ezt is tudjuk ez túlságosan drága is lenne az érintett ország szempontjából. Vannak országok, ahol a teljes adósságok ennél alacsonyabb, ott azért lehetnének előnyei annak, ha másfajta megközelítést alkalmaznak. Tehát ne recept megoldásokban gondolkodjunk, hanem keressük a sajátosságokat. A fenntarthatóságot kell garantálni a költségvetésekben, és nem engedhetjük meg, hogy a növekedési potenciál csökkenjen. A teremtő képességet is meg kell őrizni a gazdaságainkban. Hogyha most a szegénységgel akarunk fellépni, akkor minőségi szociális szolgáltatásokra van szükség. Mindenek előtt a recesszióban lévő országokra érvényes ez, vagy ahol a növekedési mutatók nem túl szerencsések. Ezek az országok jelentős erőfeszítéseket tettek, hogy rendbe hozzák a költségvetéseiket. Nagyobb rugalmasságot kell nekik biztosítani az alkalmazkodás során. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Meghallgattuk az előadásokat, és öten kérnek szót, öt nevet jegyeztem fel. Persze van még némi idő, nem tudom, hogy van-e még valaki, aki szót kér, megtehetik természetesen, a későbbiek során feliratkozhatnak. Mint mondtam, van időnk tehát. Barnes Deta Katan, a Foglalkoztatás és Belső Piaci Szakbizottságtól, a Brit Felsőházból. Itt az ECR-hez tartozna. Aztán eh, van egy európai képviselőnk, Kopatis úr. Jó, akkor először az első hozzászólónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Egyre jobban deprimált a, beszámoló egészen a lett helyzetig, mert pontosan erre kell figyeljünk. Nagyon nagy probléma volt, és úgy döntöttek, hogy nagyon kemény intézkedéseket hoznak. Persze ezt könnyű akkor megtenni, hogyha kicsi a lakosság, de úgy tűnik, hogy mégiscsak egy nagyon egyéni támogatottságú döntés volt ez, és mindig az egyénekre figyeltek. Erre, ez az, ami fontos. Nagy-Britániával, az Egyesült Királysággal az a probléma, hogy az embereknek ugye ideális esetben az volt régen az elképzelés, hogy hétközben iskolába járnak, szombaton dolgoznak a gyerekek, de most már erre senki nem gondol. Amikor a, aki a Tesco elnöke lett, ugyanígy 14-15 éves korában szombatonként dolgozott a közértben, és az egyik legfontosabb vállalkozó lett, tulajdonképpen a világ egyik legnagyobb vállalkozója. Vannak ilyen modellek, voltak korábban, de ma már nagyon nehéz a fiataloknak bármiféle motivációt találni arra, hogy kikeljenek az ágyból. Gondolkoztam ezen a helyzeten. Ugye nagyon könnyű ez az egész egy kisvárosban, hogy valaki tíz órakor azt mondaná, hogy kapsz tíz fontot, hogyha két autót lemosol, és aztán bevonja az embereket, és munkát talál és ezzel fegyelemre, a munka rendjére tanítja meg. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb mélysége van mindannak, amiről ma beszélünk. Nem tudom, hogy az európai parlamenti szakbizottságok mit gondolnak, hogyan lehet ez ellen, vagy ezért tenni valamit. Ugye azzal van kapcsolatban ez, amit Nagy-Britániában tettünk. Kiadtunk egy törvényt, a lokális felelősség kialakításáról, hogy, a, hogy büszkék legyenek az emberek ott, ahol élnek, laknak, dolgoznak, és ösztönözzük az új generációt. Mint mond, többször is elhangzott, a demográfia tulajdonképpen ez ellen van. Korosodó lakosság van sok országban, és az ifjúságra szükség van azokra, akik most munkanélküliek. Arra van szükség, hogy fegyelmezettebbek legyenek, munkát vállaljanak, beletanuljanak a munkába, az aktív életbe. És valószínűleg tippeket kell tudni adni neki, ösztönözni őket. Vannak ifjúsági szervezetek is, amelyeket adott esetben motiválni is lehet, hogy csoportokban induljanak el. Nem kell azt mondani, hogy az Európai Unióra van szükség, hogy pénzt adjon erre vagy arra. Nem vagy hogy őt kormányzati támogatásra van szükség. Azt mondták nekem, nem tudom, hogy igaz-e, hogyha minden KKV az európai közösségben, az Európai Unióban egyet, egy plusz szemét felvenne, akkor nem lenne munkanélküliség. Én azt javaslom, hogy nézzünk magunkba, nézzük meg a környezetünket, nézzük meg azokat, akiket ismerünk, és próbáljuk segítőkezet nyújtani hogy fegyelmezetten az életet, hogy fegyelmezetten éljük az életet és a munkát. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót az Európai Parlament tagjának, Konstantinos Pupakis kollégánknak, Görögország Emble tag, EPP frakció. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rendkívül megszorító politikák vannak a nehéz helyzetben vergődő országokban, és ez nem hozta meg a kívánt eredményt, mint ahogy az IMF mondta. Másrészt ez a politika a szociális kohéziót a többsebességű Európát hozott létre az országomban a szociális következmények tragikusak. Minden harmadik görög a szegénységi küszöb alatt él. A fiataloknál több mint 56% a munkanélküliség, minden második család nem tud fűteni, egyre magasabbak az adók, az árak, de a fizetések stabilak vagy csökkennek. Ez nem azt jelenti, hogy teljes a társadalmi torzulás. Más a társadalom, más a gazdaság. Most növekedési politikára van szükség. Olyan növekedési politikára, amely lehetővé teszi, hogy a legveszélyeztetettebb helyzetben lévő ö, csoportok felkapaszkodjanak. Ne felejtjük el ezt akkor, amikor az európai politikát írjuk Szerencsénk, hogy az Európai Unióban vagyunk, ez segítség az együttműködéssel legyőzni a nehézségeket. Mindannyiunk kötelezettsége az európai ideálok védelme perspektívát adandó mindenkinek, főleg európai polgártársainknak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a szó most José Elvira da Silva kollégánké elnöke a kiigazítási program nyomon követési bizottságnak Portugáliában és az szocialista párt tagja. a szó. Elnök asszony. Pusztán annyit szeretnék mondani, hogy mennyire jó, hogy ezt napirendre tűztük ezt a kérdést. Kiváló. Egyszerű formában szeretnék rámutatni arra, ami úgy gondolom a három fő szintje annak, hogy a fiskális kiigazítás konszolidáció hathat. Legalábbis portugál tapasztalatok alapján. Sok más európai országból hasonló azonban ez. Először is tehát egyszerűen szólva. A, az első szempontot már felvetettük ma délután, hogy nem képes a munkaerőpiac arra, hogy egyfajta generációs megújulást biztosítson. Portugáliában ez igaz, más országokban is. A munkaerőpiac elzárult a fiatalok elől. A második dolog. óriási munkanélküliek van, óriási a munkanélküliek száma egy bizonyos kor szinten. A nagyon fiatalok tartoznak ide, akik túl fiatalok is ahhoz, hogy bármit változtassanak a helyzeten, és azok, akik túl idősek ahhoz, hogy könnyen visszamenjenek a munkaerő piacra. Tehát két dimenziója van, két csoport. Ezzel kezdeni kell valamit. A szociális minimum, minimum alatt élők, ez a harmadik probléma. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió tagállamaiban sikerült bizonyos jövedelemszintekről tárgyalni már, bizonyos feltételek mellett az emberek támogatására, de mégis vannak olyanok, akik a minimum alatt élnek. Van tehát munkanélküliség, van az idősek munkanélkülisége, ezt is meg kell nézni, és meg kell nézni azt, hogy milyen kritériumok mellett lehetne forrásokat biztosítani, hogy megsegítsük ezeket az embereket. Csak hogy lássuk a körülményeket. Új lehetőséget, opciókat kell tudnunk biztosítani minden fiatal számára még mielőtt, fél, még mielőtt eltelik a fél év munkanélküliség. Képzés, átképzés, a szakmai tevékenység valamilyen fajta megízlelése, vagy valamilyen fajta mód, amivel integrálódhatnak a munkaerőpiacra. Ez az első iránymutató az európai stratégiában, amit a luxemburgi tanács is jóvá hagyott. Még 1997-ben a foglalkoztatási akciótervek mögött ez állt éveken keresztül. Volt, hogy négy hónapot határoztak csak meg, hogy négy hónapot adnak arra, hogy segítsenek a fiataloknak, és az Európai Unió, mint olyan, elkötelezte magát a négy hónap mellett. Úgy gondolom, hogy komolyan meg kell néznünk ezt a a kötelezettségvállalást, a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó kötelezettségvállalást. A 97-es útmutatóhoz hasonlóan azt jelenti, hogy mindannyian el kell, hogy gondolkodjunk, elemeznünk, hogy mi történt Európában. Ugye 97 óta van meg a stratégia, de nem sikeres, és miért nem? Nem akarok most spekulációkba bocsátkozni, mert nincs rá idő, de úgy gondolom, hogy ez az a három alapvető kérdés, ami problémát jelentett, de kikerült a politika fókuszából. Nincs elég forrás, amit az Európai Uniók vagy a, a tagállamok biztosítottak arra, hogy, ez a figyelem középpont, hogy ezek a figyelem középpontjában maradjanak. És egy sor egyéb olyan tény merült fel, körülmény, ami miatt az európai figyelem elterelődött a szociális kérdésekről. Ezek között persze, tehát a, a szociális tanács figyelme is elterelődött ezekről a kérdésekről. Éppen ezért úgy gondolom, hogy újra meg kell nézni a szociális minimumokat, a minimális normákat. Elhangzott ma délelőtt, hogy a 27 tagországból 19 tapasztalta azt, hogy növekedett a szegénységi szint körül élő lakosainak a száma. És 11 tagállamban csökkent de a szegénységi szint meghatározása. Tehát a szegénységi szintet egyszerűen csökkentették per definíció az állandó válság miatt. Persze ez az egyik lehetőség arra, hogy a szegénységtől megszabaduljunk, hogy egyszerűen felhigítjuk a definíciót, de ez egy óriási probléma, nagyon nehéz lesz majd visszatérni a tisztességes európai átlagokhoz, és segíteni a fiatalokat ösztöndíjakkal, képzésekkel, hogy kikerüljenek a munkanélküliségből. Példátlan ez a helyzet. Merci. Pour le Parlement. Köszönöm szépen az Európai Parlament képviseletében. Alessandro Sarkas nem ő már kapott szót, Röffe, az SD frakciósnak szintén tagja, és szintén spanyol. Köszönöm szépen. Már elmondtam, hogy hogyan járnak el azokat, azok az országok, amelyekre vas fegyelmet erőszakolnak, és a kollektív jogok hogyan szűnnek meg. Minden észszerű ember tudja, hogy a politika a nem a politika célja, hanem eredménye szerint értékelendő. Már pedig az a politika, amely négy éve folyik nálunk, több munkanélküliséget, szegénységet, egyegylőtlenséget kelt. Ennek az összes következményével legalábbis az mondható el, hogy ez rossz politika. Mindenkinek meg lehet a véleménye, itt vannak a tények, világosan látjuk, ez a valóság. Hallottuk, hogy költségvetési fegyelemmel majd a piacoknak megjön a bizalma, a növekedés lesz újra, ebből semmi sem valósult meg az utóbbi években. Tudom, hogy a pártomban is sokan négy évvel ezelőtt úgy gondolták, hogy ezt az utat kell követni. Nem ö, egy politikai pártról van szó, minden politikai család azt hitte, hogy ezt az utat kell járni, már pedig nem így van, el kell ismerni Olli Ren biztos tegnap Madridban mondta is, nagyobb rugalmasságról beszélt. Fontanya asszony is mondta az előbb. Ki kell igazítani a dolgokat, más ütemben kell haladni. Minden, amit eddig csináltunk, több százezer munkahelyet, vállalatot tesz tönkre. Megfelelő közpénzek kellenek a folyókiadások fedezésére. Többet nem lehet tenni. A dolgok csak súlyosbattak. Legnagyobb jóhiszeműséggel úgy gondolta a választáson nyert párt, hogy szigorú politikával lehet érni, hogy a piac megnyugodjék, és gazdasági fellendülés legyen, és sökken majd a munkanélküliség. Most duplája a munkanélküliség. Egy év alatt meg kétszereződött a munkanélküliség. Ez nem működik, teljesen nyilvánvaló miért nem vagyunk annyira becsületesek, miért nem vagyunk morálisan akkorák, hogy belássuk, kimondjuk, tévetünk. Ez is része a tragédiának. Az országomban sajnos a vállalatok nem kapnak hitelt. Ez nagy probléma. Két-háromszor magasabbak a ö, kamatok, mint más országban. Valamit finanszírozandó Spanyolországban háromszor annyit kell fizetni, mint Németországban. Nem működik a hitel, nincs kereslet azért, mert nem lehet csökkentett fizetés mellett fogyasztani. Tehát nem működik, amit eddig tettünk. Józanész kell hozzá, egy kis becsületesség kellene, őszintesség, hogy bevalljuk ezt. Nem azt mondom, hogy nem kell semmit tenni a kiigazításért, de amit tettünk, az még nagyobb tragédiát hozott a az állam adósság most a GDP 100%-a. Még a rossz politika költségét is meg kell fizetnünk. Sok mindent szétbombáztunk, a vállalatok egymás után zárnak be. Minden nap 3000 munkanélkülivel több van. Vannak egész régiók, ahogy az EPP tagja mondta, van, ahol 65%-os a munkanélküliség a fiatalok körében. Drámai az egészségügyi rendszer helyzete is drámai. Van, aki nem tud gyógyszert venni. Minden drágább. Az embereknek nincsenek jogaik. A legsúlyosabb a társadalom szétbomlása, a reményvesztés, a közgazdászok nem ismerik az emberek lelkét, nem tudják, hogy mi zajlik, az osztályok közti kapcsolatot bontjuk le, a bizalmad szüntetjük meg Európában. Most már reagálni kell, el kell ismerni, hogy valami nem működött, valami hiányzott az utóbbi évek politikájában. Röppant súlyos a helyzet egyes országokban egyesek nem felelősek a válságért, és éppen ők szenvednek. A központi bankokat meg támogattuk. Azok iszek meg a levét, akik nem is felelősek. Merci beaucoup. Elnök hagytam, hogy az utóbbi hozzászólók hosszabban beszéljenek, mert van időnk. Van-e van, aki, aki szeretne szólni, és nem iratkozott fel, kérem jelezze. Különben megadom a szót Ines Zubernek, mint utolsó felszólalónak ebben a panelben. Európai képviselő, a GUE frakció tagja és Portugáliát képviseli. Három percre kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, Az éves jelentés, 2013-as éves jelentés alapján úgy gondolom mondhatjuk, hogy vannak olyan ajánlások, amelyek ugyanazok, amelyek nem oldják meg a szociális problémákat, a munkaügyi problémákat. A leggyengébb országokat már említettük ezzel kapcsolatban. A foglalkoztatás megkönnyítése, a bizonytalan munkahelyek mind még nagyobb munkanélküliséget idéznek elő, és könnyű elbocsátásokat. Nem igazából segíti a foglalkoztatás növelését, mert, mint mondtam, az elbocsátást könnyíti meg. A bérek módosítása az tulajdonképpen csak a termelékenységet csökkenti. A probléma felelősségi szintjét toljuk el. Tudjuk, hogy a termelékenység már eleve csökkent, a bérek további csökkenését idézi elő. Ezzel megint csak a gazdaság romlik. A júliusi tanácsülés az európai szemeszterben, amiről beszélünk, azt ajánlotta, hogy a, a munkaegységnyi árát csökkentsék. Ez három vagy négy módon lehet megtenni a szociális jogok csökkentésével, a bérek közvetlen csökkentésével, vagy az elbocsátások megkönnyítésével, ezt így lehet megcsinálni. A szociális hatásokat vizsgáljuk. A költségvetési intézkedések és megszorító intézkedések szociális hatását, de van egy másik szempont is. Ez a nagyobb szociális társadalmi egyenlőtlenségek. Ebben az esetben Portugáliában. Úgy láttuk, hogy a bérek összességét csekintve csökkentek. 74 állandó érték szempont alapján. A munkáltatónak a bérköltség terhe csökken. Erről még nem volt szó. A nyereség viszont növekszik nekik. A személyes gazdagság tavaly 13%-kal mm, növekedett, és a profitmarzsok pedig növekedtek. Az átlagos nyereség szinte több mint 1400 euróval növekedett átlagként, és ez abszolút nem felel meg a fogyasztás mérének és a munkavállalók által keresett béreknek. Arra a következtetésre kell jussunk, hogy a gazdagság, a nyereség transferjére van szükség, van, van szükség a munkavállalók felé. A, igazából a, az asztalon a csizma az az, hogy nem beszéltünk még olyan intézkedésekről, hogy hogyan lehet a mindennapi valóságban a munkákat, a munkát terjeszteni. A, valóság, a tény az, hogy 500 munkahely szűnik meg naponta. Nem növekszenek a munkahelyek, nem is stagnálnak, csökkennek. Át, olyan általános környezetre van szükség, amely a növekedésnek megfelel, és amely és az egyik kérdés, ami szerintem fontos a növekedéssel kapcsolatban az, hogy meg kell nézni, hogy az állami befolyások, beruházások hogyan vonzhatók, mert másfajta beruházás nem lesz. A költségvetési szigor a közberuházásokra például. Ez mind olyan dolog, amit enyhíteni kell. Egyébként az tagállamokban jelennek meg a problémák. Hogyha támogatásról beszélünk, vagy az állami finanszírozások enyhítéséről, akkor ahhoz mindig nagyon erős elképzelések társulnak. Azt kell tehát megnézni, hogy a jelenlegi politikák kurzusváltására van szükség, enyhítésre. az emberek élete megy tönkre, és sokkal több állami beruházásra van szükség, bérnövekedésre, a munkahelyek nagyobb eloszlására, az gazdaság erősebb érvény élénkítésére, egyébként a gazdaság stratégiai szempontjait fogjuk elveszíteni. És, és akkor a gazdaság egészének hátrányára magán nyereségeket fogjuk növelni. Ezen változtatni kell, mint mondtam, kurzusváltásra van szükség. Hogy is mondjam? Azt kell biztosítsuk, hogy az állam fenntartja, megtartja az igazi, igazi tőkéjét, és és nem emészti fel saját gazdaságát. Egyébként soha nem fogja tudni az adósságait kifizetni sok ország. Nem, nem fogjuk tudni visszafizetni az államadóságot akkor, hogyha minden terhet a munkavállalókra rovunk. Ki kell ebből a stagnálás alapú gazdaságból kerülnünk, és egy új filozófiát kell tudnunk kialakítani. Nem várhatjuk el, hogy az emberek a megfizethetetlen fizessék meg. Amit Portugáliáról mondtak el korábban, nos, valóban elismerésre méltóak ezek az emberek, hiszen víz fölött maradtak, még mindig harcolnak, és próbálják azt biztosítani, hogy jogaikat is megtartsák. Tökéletes akkor lássuk a catch the eye fázist, azaz bárki felszólalhat, hogyha jelentkezik, hogyha valaki reagálni akar. De ha nem így van, akkor újra a ő szakértő képviselőknek adom meg a szót, így neveztem őket az előbb, fordított sorrendben javaslom, mint ahogy az előbb történt a nyitáskor. Most először a szót így Veronique Lupé Fontanyé kapja meg, Avrel Azirevez. Ő középen volt, ott is marad. Először Veronika. Úgy gondolom, ne legyünk pessimisták egyes kollégák, mint Zárkesz kolléga, nagyon pessimisták, túlzottan, a dolgok javulnak. Azt hiszem, hogy pozitív intézkedések születtek, hadd ne ismertessem. Költségvetési konszolidáció szükséges, ebben már konszenzus van. Meg kell bízni. Bízni kell a fiatalok, a KKV-k, ha bíznak, akkor a dinam, jelenlegi dinamikát meg fogják változtatni. Szeretnék a bárónőnek válaszolni, hogy fegyelem kell, hogy a fiatalok felkeljenek reggel és menjenek dolgozni. Nos, a fiatalok erre képesek, ha van munkájuk ehhez megképzettség kell. Hadd mondjak egy példát. Van a városomban egy ö, civil szervezet, fiatalokkal foglalkoznak dinamikusan évek óta fogyatékkal élőkkel, integrálódni nehezen tudókkal. Sok műhelyi munkát ö, szerveztek, ö, sőt, emlékszem, mutatott az Egyesület elnöken nekem fiatalokat, fogyatékkal élőket, akik e, esetleg délutánig nem keltek fel, mert nem volt dolguk. Mióta műhelybe járnak, nyitás előtt ott vannak az ajtó előtt, mert kedvük van, mert bíznak a jövőben, reménykednek. Ezt kell biztosítani a fiataloknak. Tudom, hogy nehéz, de fontos. Ebbe az irányba kell elindulni. Az európai strukturális eszközöket erre kell felhasználni. A tagállamok például azok, amelyeknek nagy problémáik vannak, mint az enyémnek, éppen, hogy ezt kell üzzék. Hogyan lehetne jobban felhasználni az európai strukturális alapokat, mint a fiataloknak adni? Elnök, Vilar Radons kollégának adom meg a szót, de előtte egy specifikus kérdést tennék fel. Két fontos pontot említett. Az egyik, hogy mekkora tét a egyfajta multiplikatív hatása lenne a strukturális alapok felhasználásának az Európai Parlament azt támogatja, hogy a kohéziós eszközök 25%-át a szolidaritásra használjuk fel. Amikor fiatal voltam, akkor úgy tanultam, hogy Lenin azt mondta, hogy akik elhagyják az országukat, a lábukkal szavaznak. És amikor azt mondja, hogy 10%-a Lettország lakosságának elhagyta az országát, és nehezen csábítják vissza, akkor ö, hogyan látják az ország jövőjét? Érdemes volt. Az önkországot mindig, mindig példaként említik Lettország, és Albáron ő ezt el is ismerte. Borzasztó megszorításon ment keresztül, kisebb lett a munkanélküliség, csak hogy az az ára, hogy nem csak a lakosok 10%-a ment el, hanem nagyon sok fiatal is ezek között újra így csinálnák, ha újra lehetne kezdeni? További kérdés. A nemzeti parlament Lettországban mennyire lett bevonva, amikor a receptet keresték? illetve amikor aláírta a lett kormány a memorandumot, amelyet végül törvénybe is iktattak. Eléggé konzultáltak-e a lett parlamenttel, amikor az IMF receptet kellett megírni, illetve végrehajtani. Attiecībā uz scenāriju, ko Latvija izvēlējās, ami a lett forgatókönyvet illeti nos, ha visszatérünk ugyanarra a pontra, és választhatnánk, akkor azt mondom, hogy a kormányunk megfelelő utat választott az értékelés során. Az egyetlen dolog, amit másként csinálnánk, az az, hogy nem hagynánk, hogy a, az emberek a hiteleket olyan nyakló nélkül vegyék fel. Ez az egyik oka annak, hogy olyan sokan elmentek, mert nem tudták máskönben visszafizetni a hiteleiket. És a 10% elvándorlás az óriási ár, amit ezért eh, fizettünk. Elsősorban a 35 év alattiak mentek el. Azok, akik úgy látták, hogy eh, nincs lehetőségük. A növekedés éppen ezért nagyon fontos, és a, azt látjuk, hogy a bérek csökkennek nálunk, eh, és továbbra is, idén is szerencsére növekedést mutat. De más országokhoz hasonlóan a konszolidációs intézkedések is fontosak voltak. A növekedés azt jelenti, hogy most nagyon sok vállalat Lettországban próbálják kiegyensúlyozni azokat a béreket, amelyeket otthon fizetnek, és azokhoz igazítják, amit más országokban dolgozók keresnek. Nagyon sok vállalat éppen ezért nagyon sikeresen végzi ezt. Egy másik dolog, nagyon jelentős volt a felvett hitelek száma, és Ez befolyásolta az exportot is. Most a gazdaságunk mintegy 80%-át a megtermelt javaknak exportálja, és ez óriási versenyképességet jelent. Egy másik fontos dolog, az azt jelenti, az az, hogy minden alapot nagyon fontosnak tartunk. Egy dolgot azonban hadd emeljek ki, nem szabad a bizottságnak a tudománytól megvonni a forrásokat. Csak úgy tud gazdaságunk tovább fejlődni, hogyha munkahelyeket tudunk teríten, teremteni, mégpedig többletértékkel rendelkező munkahelyeket. Ez az, amit szeretnénk. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, merci. Köszönöm szépen. Örülünk, hogy ilyen ambiciózus az országa tekintetében sok sikert kívánunk. José Manuel Carnaver az utolsó szakértő képviselő, a parlamenti bizottság tagja. Bizonyos mértékben egyetértek a báronővel. A fegyelem a nagyon fontos, illetve hát a helyzet tanulmányozása. A fiatalok szerezzenek tapasztalatot, megfelelő anyagi ösztönzés legyen, ösztöndíjak lehessen az iskolát és a szakmai gyakorlatot kombinálni. Érdemes előkészíteni az embereket a munkaerőpiacra és a méltányos munkára. 80%-a a bevándorlóknak Európa déli részéből származott valaha, például Portugáliából, ahol most éppen konszolidáció zajlik. Egyetértek azzal, ami elhangzott a pénzügyi, költségvetési kiazításról és a hatásáról. A fiatalok egyre nehezebben jutnak ki a munkaerőpiacra. Már pedig ez kritikus kor nehéz a munkaerőpiacot megreformálni, de ennek szociális hatásai vannak, ezt nem lehet tagadni. A jelenlegi kormány megpróbál több akciót is kombinálni, hogy a célját elérje. Lehet egyet nem érteni az indoklással, de hát ugyanazok ellen, az ellenségek ellen küzdünk. Szükséges volt a portugál gazdaság liberalizálását leállítani. Hát ez munkahely csökkenéshez vezetett. A cél újabb munka alkalmak teremtése, a közpénzek erre felhasználása, illetve a külföldi beruházás ösztökölése. A közvetett külföldi beruházásnak fontos szerep jött a külföldi tőke bevonásának nem leszek olyan pessimista, mint egyesek, de egyetértek, az Ibér félszigeten rugalmasabbak kell legyünk. Vonatkozik a spanyol és a portugál gazdaságra egyaránt, és hát kölcsönös szolidaritás szükséges. Vannak hasonlóságok az eljárásban Görögországgal kapcsolatban is elhangzottak kijelentések. Talán még szörnyebb, szörnyűbb a helyzet Görögországban, mint Portugáliában. Az európai keretek között méltányos megoldás található, ezért kell együttműködnünk, és ezért szükséges a szolidaritás. Ez az ügy sajnos még nem fejeződött be, baloldali szomszédom pessimistán fejezte ki magát, de hát megpróbálunk fellépni ezzel ellen. Nem lehet átvenni egyik országból azt, ami ott sikerült. Sajátos megoldások kellenek mindenki ki kell tapasztalja a maga megszorításait, a maga költségvetési politikáját a szükségletei ismeretében. A, az európai együttműködés ezért is nagyon fontos. Köszönöm. Merci beaucoup. Elnök, köszönöm szépen minden hozzászólónak a két ülésem. A második üléssel kapcsolatban hadd tegyek néhány megjegyzést. Először is egyetértek Canararo kollégánk véleményével. Az első kerekasztalban az egyensúly megvolt fölrajzilag, a második kerekasztal során inkább azok az országok voltak képviselve, ahol nemzeti kérdés a válság. De talán mások is tanultak belőle. Ez volt a célja a mostani ülésnek. Öt megjegyzést tennék. Először is úgy gondolom, azon túl, amit mondanak a szakértők a multiplikatív hatásról, a kigazatási programok készítésének módja és a szociális partnerek bevonásának módja, valamint a nemzeti parlamentek bevonásának a módja, arra utal, hogy a reform a lehető legjobb körülmények között zajlik de hát nem tudjuk, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, mert azok az országok, ahol a válság most a legsúlyosabb, legmélyebben gyökerezik, néha azon országok, ahol ez a részvételi folyamat, a közös kidolgozása a programok bonyolultabb, mint azokban az országokban, ahol kevésbé kritikus a helyzet. Második megjegyzés. A válság elején, 2007 és 2008 között emlékszem, hogy azt mondtuk, ez amerikai válság, és Európában semmi gond. Már csak azért sem, mert az automatikus stabilizátoraink lehetővé teszik, hogy a válság ütéseit kivédjük ez azt jelenti, hogy a ö, szociális védelmi rendszerünk, nos, öt, négy évvel később úgy tűnik, hogy elfelejtettük, hogy mit mondtunk akkor, amikor a válság elindult. Mert mikor látjuk a kigazítási programokat, amelyek éppen hogy az automatikus stabilizátorokat törlik el, Amikor azon hogy hogyan kell új automatikus stabilizátorokat feltalálni. Nos, amikor ezeket mondjuk, akkor elfelejtjük, amit korábban mondtunk. Túl rövid távon gondolkoztunk, és alábecsültük a saját akcióinknak akár csak a középtávú hatásait. Azt hiszem ez is oka a multiplikatív hatásról folyó vitának. Harmadik megjegyzés, a nemzeti parlamenti kollégáknak hadd mondjam el, hogy az Európai Parlamentben most már többször is kértük, hogyha trojka lép fel egy országban, ez a trojka kvartet legyen. Azaz vegyék be az ILO képviselőjét az Emple Bizottság küldöttségével jártunk az Ilónál többször, idén is megtettük, és azt látjuk, hogy ott a szakértelem rendelkezésre áll. Azt tudják tenni a szociális területen, amit az IMF tesz, pénzügyi területen. Tudom, hogy az Európai Bizottságnál ez nem nagyon népszerű javaslat, de érdemes támogatni a nemzeti parlamentekben is, mert ez lehetővé tenni, hogy a megközelítés globálisabb legyen. Amikor a kigazítási programokat tekintjük. Negyedik megjegyzés. Látjuk, milyen vita volt itt a foglalkoztatási e, tanács és az ECOFIN tanács között e, egyensúlyt kell felállítani. Elképzelhető, hogy júniusban finom hangolják a rugalmassági klauzulát, azaz figyelembe veszik e, a megszorító politika hatását, nem is olyan pozitív hatását, mint egyesek szerinték volna melyresréti politikán igazítani kell. Nagyobb rugalmasább szükséges. A six-packben, a two-packben, a fiscal compactben egyformán utalnak erre. Ezt a lehetőséget jobban ki kellene használni. Olyan kifejezéseket hallok Németországban, Belgiumban, Franciaországban, amelyekkel azt lehet elmondani, hogy van ugyan megszorítás, és ez úgy tűnik, hogy állandósul a megszorítás. Az IMF is ö, így állapítja meg, de egy kicsit a ö, satú ö, szorításából engedni kellene. Úgy tűnik, hogy ez a vita elindult, meg kellene nyitni ezt az Európai Tanács szintjén is. Ilyen kezdeményezés nem akkor leghasznos, leghasznosabb, hogyha az Európai Bizottság külön-külön tárgyal a tagállamokkal. Globális szinten, európai szinten, Európai Unió vagy Eurózóna szinten kell elismerni, hogy ö, problémánk van, ö, ki kell lépni abból, hogy a megszorítás állandó politika legyen. Ötödik és utolsó ö, megjegyzés kapcsolódik Lamassur kollégám ma délelőtti kerekasztalához, mégpedig a következő. beruházási költségvetésről van szó, és ezt támogatni kell. Különben a válságban való kilábalás nem történhet a foglalkoztatás előnyére. Egyes tagállamokban, egyes nemzeti parlament esetekben ez nem olyan nyilvánvaló követelés, de itt az EMBL szakbizottságban úgy gondoljuk, a kohéziós politikán belül félre kell tenni az Európai Szociális Alapnak szánt eszközöket. A helyhatóságoknál nagyon sok az állandó kiadás de úgy gondolom, hogy Portugáliában már elég az autópálya. Most már nem betont kell építeni, hanem az információ autópályáját. Ez talán még fontosabb. Azt hiszem, ebbe az irányba megy a mai vita ezért tartok védőbeszédet a 25 százalék mellett, amelyet félre kell rakni az Európai Szociális Alap javára. Mondják el Andor biztosnak, hogy mennyire támogattam az orientációit. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy részt vett a munkán a végsőkig. Találkozunk fél óra múlva ö, lent ö, vacsorát, vacsora meghívást ö, kaptak, ö, az itt jelenlévők többsége legalábbis, Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke az aláírója a meghívásnak, és ott a tiszteletbeli vendég Peter Pratt, az Európai Központi eh, Bank igazgató tanácsának tagja, ő tart majd beszédet a stratégiáról, növekedésről, eh, munkahely teremtésről, az EKB szemszögéből, ami persze fontos kérdés. Utolsó információt át kell adnom, eh, hogy a belépőjük a holnap délelőtti ülésre is érvényes. Ne dobják ki ma este, mert különben holnap reggel sorba kell állni. Így a munkát lezárom. Köszönöm a tolmácsok munkáját, és találkozunk a vacsorán mindjárt.